Guten Morgen, wir. Jó reggelt kívánok! Nagyon fontos ülésünk van ma, és éppen ezért szeretném emlékeztetni, hogy 9 óra azt jelenti, hogy 9, és mögötte 2 nulla, tehát akkor kezdünk. Nagyon fontos ülésünk van, tehát az Európai Számbevőzi 2014-es jelentését szeretnék meghallgatni. Éppen ezért szeretném Kaldeira elnök urat üdvözölni, és Navarro urat, aki jelentést írt a számbevőszék jelentéséről. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van a számbevőszék elnöke, és itt vannak a számbevőszék képviselői is. Georgieva, bizottsági alelnök asszony, és Mögele úr az Agri főigazgatóság részéről is itt van. Tehát Kaldeira úr, most köszönöm, hogy itt van, és megkérem, hogy mutassa be jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt jelentéstevő asszony, Georgieva, alelnök asszony. Igen, tisztelt képviselők. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom a számvevőszék jelentését 2014-es évre vonatkozóan. Az idén nagyon nehéz időket élünk. Az Európai Unió és az Európai Unió tagállamai hosszú távú kihívásokkal néznek szembe. Ezek pedig nagyon fontos lépéseket kérnek tőlünk. Tehát szükségünk van újabb munkahelyekre, szükségünk van a gazdasági növekedésre, és természetesen az energiaügyi kihívással és a klíma változással szembeni fellépésünk is nagyon lényeges. Ezen kívül a menekültváltság is nagyon aktuális kérdés. A pénzügyi dimenziói ennek természetesen nagyok. Tehát nem csak a megfelelő forrásokat kell megtalálnunk, hogy a kihívásokkal szembeszálljunk, hanem ügyelünk kell arra is, hogy jó helyre ruházzuk be a pénzünket. Tehát az Európai Uniónak gyorsabban és hatékonyabban kell költségvetését beruházni. Ez pedig minden évben előttünk van. Hogyha belegondolunk, hogy milyen eredményei voltak az elmúlt években a könyvvizsgálatunknak, akkor arra az eredményre juthatunk, hogy egy teljesen új megközelítésre van szükségünk. Azt szeretnénk, hogy jobban, hatékonyabban és gyorsabban kerüljön beruházásra az európai költségvetés, hiszen új kihívások előtt állunk, éppen ezért új megközelítésre van szükség. Azért szeretnék erre emlékeztetni, mert minden felelős feladata az, hogy megfelelően, megfelelő helyre jusson a forrás. Tehát az Európai Uniónak a hosszú távú stratégiai prioritásainak megfelelően kell a forrásokat beruházni. Ez pedig azt jelenti, hogy jobban kell reagálnunk a válságra. Tehát garantálni kell, hogy világosak a befektetési, beruházási célok, amelyeket szeretnénk ellépni, ezen kívül pedig tudnunk kell, világosan tudnunk kell, hogy milyen kockázatokkal vagyunk szemben. És azok, akik felelősek a források elköltéséért, tudják, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni. Azonban időre van szükség ehhez hiszen az Európai Uniónak megvan a 2020-as stratégiája, ezen kívül előkészület alatt állnak a 2014 és 2020 közötti kiadási tervek, és az Európai Unió pénzügyi menedzsment kultúrája pedig hosszú évek alatt fejlődött ki. Tehát mit tehetünk most? Természetesen a több éves pénzügyi keret félidős áttekintéséből kell majd kiindulnunk. Ez pedig lehetőséget nyújt arra, hogy átgondoljuk a költési prioritásainkat, és hogy átvizsgáljuk a pénz kiadási terveket. Tehát nagyon jó lehetőségünk van, hogy átgondoljuk azt, hogy hogyan tudjuk jobban alkalmazni a forrásainkat. És hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni a pénzügyi menedzsment eszközeit. Tisztelt képviselők! Az Európai Unió kiadási oldalát 2013-ban kezdték eltervezni, a 2014 és 2020-as idők között. Most pedig eh, a számbevőszék 2014 évre vonatkozó jelentéséből szeretnék néhány témát kiemelni. Nagyon fontos az, hogy eh, a programokat ne izoláltan, hanem kontextusban lássuk. A jelentésünk a pénzügyi menedzsment 2011-es helyzetét eh, átfogóan mutatja be, és bizonyos javaslatokat is teszünk, hogy hogyan lehet ezt még jobbá tenni. A 2014-es adatok megbízhatóak, ezen kívül ebből kell kiindulnunk. Úgy gondoltuk, hogy az Európai Unió bevételei anyagi tévedésektől mentesek. Azonban kifizetési hibák vannak. Ez azt jelenti, hogy még mindig nem kerül elköltésre számos olyan forrás, amelyet hosszú távon beterveztünk. Tehát a 2014-es tévedési hányados 4,4% volt. Stabilnak mondható az elmúlt három év során. Ismét meg is kijelenteném, hogy a 2%-nál magasabb hibahányoros láthatunk. Az adminisztrációs kiadásokat nem vizsgáltuk meg hibahányados tekintetében. Ezen kívül az idén több betekintést nyertünk abba, hogy honnan erednek ezek a hiányosságok, ezek a tévedések. Tehát nagyon sok kockázatos beruházásban. Nagyon fontos az, hogy a végfelhasználók is megfelelő módon bánjanak a forrásokkal. És a végfelhasználók, tehát a KKV-k, a kutatóintézetek, kormányzatok, bárki legyen, erősebben kell, hogy megvizsgálják a kiadásokat. És nagyon fontos azt is tudni, hogy milyen pénzügyi menedzsment zajlik. A vizsgálatunkban, a, ahol a bizottság is osztozik a felelősségben a tagállamokban, tehát ebben az esetben 4,6%-os hibahányados. Ez pedig az összkiadásokra kivetítve körülbelül hasonló helyértéket mutat. Látjuk, hogy erős korreláció van a programok típusa és a hibahányados szintje között. A költségtérítéses kiadások esetében 5,5% ez, és ezen kívül 2,7%-os az, ahol bizonyos feltételeknek kell megfelelni a források elköltése esetében. Itt látjuk a különféle szakaszokban meglévő hibahányadosok közötti különbséget is. Tehát nagyon fontos például a kohézió esetében, és ebben az esetben a költségtérítés nagyon magas. Ezen kívül itt van a Global Europe, ahol itt megfelelő módon kell, megfelelő feltételek esetében lehet elkölteni a forrásokat. Nagyon fontos az, hogy a kockázatokat kézben tartsuk. A bizottság megállapította, hogy az elmúlt évek során sikerült a hibák korrekciójában haladást elérni. A hiba kiigazító intézkedések a kockázatot 1,1%-ra korrigálták. És hogyha az összes rendelkezésre álló információt megkaptuk volna a menedzsmenttől, az ellenőrzéstől, akkor ezt még tovább lehetett volna csökkenteni. Ez pedig nagyon lényeges. Éppen ezért szólítjuk fel a bizottságot, hogy teljes mértékben alkalmazza azokat a hiba kiigazító intézkedéseket, amelyek rendelkezésére állnak. Tehát közös célunk az, hogy csökkentsük a hibahányadost, és hogy a fennmaradó forrásokat újra beruházzuk. Ez pedig most az Európai Uniós költségvetésre vezet át. Ha az Európai Unió tényleg fel akarja venni a kesztyűt a kihívásokkal szemben, amelyek előtt állnak, akkor jobban kell alkalmazni a költségvetést. Emlékeztetnék a jelen Európai Unió stratégia és a több éves pénzügyi keret közötti viszonyra, tehát ezt a kettőt sokkal jobban össze lehetne hangolni, főleg ami a prioritásokat illeti. Szeretném kihangsúlyozni azt a tényt is, hogy a 2020-as célokat a különféle partnerségi programok fényében kell kezelni. Ezen kívül a bizottságnak pedig intenzívebben kellene odafigyelni arra, hogy hogyan valósítják meg a tagállamok az Európa 2020-ast. Ez viszont a döntéshozók kezében van. A jogalkotónak azonban kulcs szerepe van abban, hogy hogyan lehet a politikai célokat lefordítani Európai Uniós célokra. Ezeket a célokat eh, pedig eh, a pénzügyi programok nyelvére is le kell fordítani. Tehát világosan meg kell fogalmazni a célokat, és eh, át kell ezeket ültetni partnerségi programokba, ami jelenleg nem így van. A jelen jogalkotásban a tagállamok nem ugyanazokkal a mutatókkal dolgoznak, mint az Európai Unió. Tehát nagyon fontos az, hogy egységesen tudjuk mérni. És ennek a következménye, mármint hogy nem egységes a mérés, az, hogy a tagállamok forrásokat vesztenek. Tehát üdvözöljük, hogyha ebben a tekintetben javul majd a források kezelése. Hiszen még egyszer kihangsúlyozom, hogy mi és a bizottság segítségét nyújtott ebben. Igen, tisztelt képviselők, az Európai Unió költségvetése komoly nyomás alatt áll. Hiszen az új pénzügyi keret megszületése óta, illetve a Juncker terv meg születése óta, a menekültválság óta sokkal nagyobb a nyomás az Európai Uniós költségvetésen. Éppen ezért eh, a tagállamoknak megfelelő pénzügyi tartalékokat is kell képezniük azokra a témákra, ahol a legnagyobb szükség van. A kötelezettség vállalások 2014-ben növekedtek 2015 és a következő évek tekintetében. Néhány tagállamnak nagyon nehéz lehívni a megfelelő forrásokat, amelyek rendelkezésére állnak. 2014 végén az európai költségvetésből körülbelül 15 százalék nem került elköltésre. A bizottság a tagállamoknak bizonyos forrásokat biztosított, anélkül, hogy megvizsgálja, hogy a tagállamok képesek-e ezeket megfelelő módon lehívni. Számos tagállamnak pedig nincsenek megfelelő stratégiai céljai, stratégiai projektjei, amelyekre ezeket a forrásokat fel tudná használni. Elnök asszony, ez pedig eh, igazából eh, kockázatossá teszi azt, hogy költséghatékonyan költsék el a tagállamok. Tehát nagyon fontosak az elő kiválasztási kritériumok. Nagyon fontos, hogy milyen pénzügyi eszközökkel próbálnak a forrásokkal élni a tagállamok. A bizottság rövid távú cashflow-t szeretne biztosítani különleges kihívások leküzdésére. Azonban nem szabad elfelejtenünk a hosszú távú stratégiát, és nagyon fontos az, hogy megfelelő módon próbáljuk előre jelezni a helyzetet, hogy ne vállalja magát túl az Európai Unió a kötelezettségvállalások tekintetében. Igen, tisztelt képviselők, elnök asszony, az Európai Unió pénzügyi menedzsmentjének átláthatóbbnak kell lennie. Tehát az átláthatósági alapítvány pedig nagyon fontos szerepet kap, és ez a jelentésünkben is kilomborításra kerül. A bizottságnak igenis szoros párbeszédet kell folytatni az érintett pénzügyi szervekkel, hogy az összes érintett jobban átlássa a források helyzetét és elköltését, kiadását. Tehát szükség van a hosszú távú cashflow-ra, nagyon fontos az, hogy megfelelő korrekciós mechanizmusok legyenek, és a folyamat pedig átlátható legyen abban a tekintetben, hogy hogyan kerül elköltésre az Európai Unió költségvetése. Az Európai Unió politikai célét nem közvetlenül finanszírozzák az európai forrásokból. Éppen ezért a kockázatokat megfelelő módon, megfelelő könyvvizsgálati eszközökkel kell azonosítani. Végezetül pedig, igen tisztelt képviselők, az Európai Uniónak jobban kell forrásait beruházni. Garantálni kell, hogy a beruházások közelebb kerüljenek a prioritásokhoz, egyszerűsíteni kell a szabályokat, hogy elérjük a megfelelő céljainkat, és a forrásokat pedig sokkal hatékonyabban kell kezelni. Ez pedig azt jelenti, hogy teljesen új megközelítése van szükség. Elnök asszony, tisztelt képviselők, az Európai Unió tagállamainak, képviselőinek tudnia kell, hogy az ő pénzükről van szó, tehát a polgárok pénzéről van szó. És az Európai Számvevőszék pedig az Európai Parlamenttel együtt vizsgálja meg, hogy hova kerülnek a források, milyen kockázatokkal szembesülnek. Köszönöm szépen figyelmüket! Vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Bevezetőjében elmondta, hogy nincsenek meglepetések, de igazából az eredmény központú megközelítés azért mégiscsak egy meglepetés volt számunkra, főleg azok számára, akik már olvashatták ezt a jelentést. Szeretném a szakbizottság nevében megköszönni a munkáját. Számunkra ez a munka nagyon fontos, nagyon értékes, amely innovatív, és amely ezúttal ismét hasznos információkkal szolgál számunkra. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy cselekedjünk, reagáljunk, tulajdonképpen arra, amit már évek óta emleget, arra az említett három pontra, főleg ami ugye az információk minőségét illeti. Ebben a tekintetben messze menően egyetértünk. Jó lenne, hogyha ebben a kérdésben és számos egyéb ön által említett kérdésben is jobb eredményt érnénk el. Most pedig eh, Georgieva asszonynak a bizottság alelnökének adná meg a szót, hogy reagáljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kaldeira elnök úr, Lázaro úr, tisztelt képviselők, tisztelt parlamenti és számvevőszéki képviselők. Az elmúlt év során amióta Kalira úrral együtt egyeztettünk a 2013-as éves számvevőszéki jelentésről. Jó magam és a bizottságon belül is a kollégáink már számos alkalommal élvezhettük ezt a nagyon konstruktív és hasznos együttműködést a számvevőszékkel, és szeretném kifejezni hálánkat és megbecsülésünket azon munkáért, amelyet a számvevőszék végez, és amelynek célja az, hogy a pénzgazdálkodást javítsuk, javítsuk az adófizetői pénzek felhasználásának minőségét. Éppen ezért hálás vagyok önnek és kollégáinak is. Teljes mértékben egyetértek Kallira elnök úrral a kihívások kérdésében. Valóban gyors fellépésre van szükség, hogy növekedést segítsünk elő, munkahelyeket teremtsünk, biztosítsuk az energetikai ellátást, és megküzdjünk az éghajlatváltozással, valamint megbirkozzunk a menekült válsággal. Ehhez hozzátenném még azt, hogy kritikus fontosságú az is, hogy visszaszerezzük az állampolgárok bizalmát ehhez pedig a számvevőszék munkája, valamint a mi munkánk az Európai Bizottságban kulcsfontosságú. Egyetértek, és teljességgel támogatom azt az új megközelítést, amelyet felvázolt nekünk Kaldéra elnök úr az új realitás, az új események új megközelítést tesznek szükségessé, mi pedig azért dolgozunk az Európai Bizottságban, hogy az eredményekre helyezzük a hangsúlyt, erősítsük az ellenőrzéseket, és az új realitáshoz igazítsuk a költségvetést. Kalira elnök úr óvatosságra intett, e tekintetben is egyetértek vele. Itt e, szisztémikus változásról beszélünk az Európai Unió pénzgazdálkodási kultúrájában és gyakorlatában. Ez pedig nem fog egyik napról a másikra valóra válni, de fokozatosan nap mint nap lépésenként kell dolgoznunk ennek érdekében, és a számvevőszék eh, kritikus meglátásai, valamint a szakbizottság meglátása is nagyon fontosak ehhez. Szeretnék mindenek előtt hangsúlyozni néhány dolgot, eh, azt, hogy eh, hol történtek előrelépések, illetve mely pontoknál van szükség további lépésekre, és szeretném konkrétan megvilágítani a különösen fontos kihívásokat. Először is Engedjék meg, hogy áttérjek az elért eredményekre. Ahogyan Kaldir elnök úr is felvázolta, az EU számlái rendben vannak. A széktől ezt, ezt a biztosítást megkaptuk. A nemzetközi standardokkal összhangban vannak, magas szintű információ és átláthatóság jellemzi őket. A tagállamokkal összevetve ez, ez a nemzetközi, ez a standard jobb. És ez egy alapvető reform eredményeképpen született, ezt a reformot tíz évvel ezelőtt indítottuk el, és ez bizonyítja, hogy amikor egy új megközelítésre térünk át, ez időigényes, ugyanakkor idővel megtérül. Szeretném hangsúlyozni, hogy a számvevőszék továbbra is egy nagyon fontos partnerünk ebben a reform folyamatban, ugyanis nyomás alá helyez bennünket, és arra ösztökél, hogy jobban dolgozzunk, jobban küzdjünk új megoldások megtalálásáért, és új pénzügyi eszközöket dolgozzunk ki. Másodszorban az közelmúlt beli évek hiba aránya az elmúlt években ugye növekedett, ugyanakkor ezt feltartóztattuk, és most ez stabil, még azt is elmondhatjuk, hogy enyhén csökkenő tendenciát mutat. Ami az igazgatási kiadásokat és a bevételeket illeti, ezek a kétszázalékos küszöb alatt vannak az operatív kiadások esetében. Láthatjuk, hogy az általános hiba arány a megfelelő irányba halad. El kell ismerjük, hogy A műveleteink 80%-a közös irányítás alatt áll, ezért nagyon fontos a nemzeti hatóságokkal való együttműködés. A szolgálataink egyre több időt szentelnek pontosan ennek az együttműködésnek, hogy számos kérdésben iránymutatást adjunk, tisztázzuk a szabályokat, megosztjuk egymással a hibák bekövetkeztével kapcsolatban és ezek elkerülésével kapcsolatban az információkat, és e tekintetben elnök asszony szeretném megköszönni a szakbizottság kezdeményezését, azért, hogy előmozdítsuk, november 16-án megtartsuk a nemzeti parlamentekkel az együttműködést, ugyanis nemzeti szinten a költségvetés végrehajtása pontosan az a hely, az a pont, ahol a legpozitívabb elemek jelentkeznek majd. Továbbá a jelentéstétel, illetve a korrektív intézkedések is javultak. Ezen fellépésekről Október 19-én tettem közzé a nyilatkozatunkat, a közleményünket. Az elmúlt hat év során 2009 és 2014 között a pénzügyi korrekció 3,2 milliárdot tett ki évente. Ez az általános költségvetési kifizetése 2,4%-át jelenti. És ez azt bizonyítja, hogy a bizottság több éves korrektív kapacitása valóban javít a költségvetése. Nyilván nem meglepő, ismét hangsúlyoznám, hogy a számvevőszék megállapításait az éves hiba arányokról a több éves pénzügyi keret kontextusába kell helyeznünk, hiszen itt egy több éves ciklusról van szó. Természetesen teljesíthetünk ennél jobban is. Éppen ezért minden egyes alkalommal, amikor iránymutatást ad a számvevőszék, ajánlásokat fogalmaz meg, ezeket nagyon komolyan vesszük. Negyedik pont, és ez nagyon fontos, az eredmények, eredmény alapú megközelítésünket nyomatékosabban előtérbe helyezzük, és ezt hangsúlyozta Kallira elnök úr is joggal. A szakbizottság is ezt hangsúlyozta, hogy az értékarányosság nagyon fontos, ezt jobban elő kell mozdítanunk. És a bizottság koncentráltan erre fogja helyezni a hangsúlyt, az eredmény alapú költségvetésre, és lesz azt hiszem egy nagyon értékes eszmecsere is erről, az elmúlt, az elkövetkező évek során nagyon komolyan dolgozunk ennek érdekében. A szándékunk az, hogy a költség, az eredmény alapú költségvetésről az, elmúlt, az elkövetkező évek során majd egy jelentést is közé tegyünk. Az eredményekre helyezzük a hangsúlyt, ez összekapcsolódik azzal is, hogy elismerjük, hogy a pénznek a prioritások, prioritásokat kell követnie jobban összhangba kell hoznunk tehát a költségvetést a prioritásainkkal, ez már kiderül a 2016-os költségvetés tervezetből is, beleértve a pótköltségvetést is, amely a menekült válságot is fokozottabban figyelembe veszi. Tudják, hogy most folynak a tárgyalások, pontosan arról, hogy mely prioritásokat emeljük ki a költségvetésben. Szeretnék áttérni a második pontra, mm, hol, mely tekintetben lehetünk eredményesebbek. Hogyha egy alapú kultúrát szeretnénk kiépíteni, akkor az eredményekről való jelentéstételt is javítanunk kell. Nagyon sok információ a rendelkezésre. Az igazság az, hogy annyi az információ, hogy néha ezek közül nehéz kibányászni a hasznos információt és levonni belőle a következtetéseket. Ez a bizottságra, a tagállamokra és egyéb érdekelt felekre is vonatkozik. A célunk az, hogy hasznos, megbízható, teljes körű jelentést készítsünk el, és el kell kerülnünk, hogy belessünk abba a csapdába, hogy a könnyen mérhető eredményekre fókuszáljunk. Nem minden, ami fontos, mérhető is egyben, legalábbis nem mennyiségi szempontból. Éppen ezért a mennyiségi és minőségi méréseket össze kell kapcsolnunk, és el kell ismernünk azt is, hogy a szakpolitikai célok is változnak. Éppen ezért nekünk is igazodnunk kell ezen változásokhoz. Például, ha figyelembe veszük a menekült válságot, ez egy prioritás volt ugyan, de nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben ma prioritásunk, Éppen ezért a forrásokat megfelelő módon kell átcsoportosítanunk, hogy jobban szolgáljuk az állampolgárok érdekeit, és ne legyen az eredmény, köz, az eredmény alapú költségvetés a hatékonyság akadálya. Továbbá az egyszerűsítést is támogatnunk kell. Hálás vagyok a számvevőszéknek azért, mert emlékeztet bennünket mindig arra, hogy az egyszerűbb szabályok kevesebb hibát jelentenek. Éppen ezért az egyszerűsített költség opciókkal tettünk további lépéseket. Hogan és Keretú képvis, biztosok a mezőgazdaság és regionális politikában mozították ezt elő, létrehozva az egyszerűsítésről egy magas szintű csoportot, amely már megkezdte munkáját. Ahogyan Caldera elnök úr is hangsúlyozta, a félidei értékelés egy jó alkalmat szolgáltat majd ahhoz, hogy értékeljük azt, hogy az új programok és szabályok milyen eredményeket mutatnak fel, és mire van szükségünk még ahhoz, hogy jobban kiigazítsuk ezeket a jobb eredmény érdekében. Végezetül pedig engedjék meg, hogy kitérjek a kihívásokra, a legkomolyabb kihívásokra, amelyek előttünk állnak most korlátozottabb a költségvetésünk minden szinten. Ennek a pozitív oldala az, hogy kénytelenek vagyunk többet tenni és jobb eredményeket elérni kevesebb forrásból, de ez azt is jelenti, hogy nem csak pozitív prioritásokat kell kitűznünk, hanem a negatív prioritásokat is meg kell határoznunk. És ez mindig egy rendkívül nehéz gyakorlatnak bizonyul. Éppen ezért eh, mindannyiunkhoz azzal a kérdéssel, kéréssel fordulnék a parlamenthez is, hogy eh, az erőfeszítéseinket eh, arra összpontosítsuk, hogy hogyan tudunk érték arányosabban gazdálkodni. A prioritásainkat a célok fölé és alá is kell helyeznünk. Egy másik, második kihívás pedig a költség hatékonyság, az ellenőrzések, a kontroll költség hatékonysága. Az éves jelentésben a számvevőszék elemezte, hogy a kiadás és a hiba kockázat hogyan függ össze, bizonyos kiadások magasabb kockázatot jelentenek. A kérdés az, hogy ezt a kockázatot hogyan kezeljük a bizottság, illetve a tagállamok nem küldhetnek egy könyvvizsgálót, hogy ellenőrizze az összes kiadást. Egész egyszerűen erre nincsenek elegendő forrásaink, éppen ezért az ellenőrzéseinket a kockázatokhoz kell igazítanunk, természetesen ahol magasabb kockázat jelentkezik, ott több ellenőrzésre van szükség, de a nagyobb kockázat nem jelenti azt, hogy százszázalékosan tudunk minden egyes kiadási tételt ellenőrizni, tehát a számvevőszékkel együtt kell működnünk, számítunk a számvevőszékre, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyenek az ellenőrzések. Végezetül pedig szeretnék arra kitérni, hogy az eredmény központúságot hogyan tudjuk közösen értelmezni. A mentesítési eljárás előadója ezt több alkalommal megemlítette, és ezt csak támogatni tudom. Nem párhuzamosan kell dolgoznunk, hanem együtt kell működnünk, együtt kell definiálnunk, hogy az eredmény mit jelent, hogyan tudjuk ezt értékelni. Az operatív célok, intézkedések, hatékonyak kell, hogy legyenek, és tudnunk kell azt, hogy mit teszünk mi a bizottságban, mit tesz a számvevőszék, és fontos, hogy ugyanabba az irányba haladjunk, együtt dolgozzunk. Lezárásképpen a költségvetés irányítási pontokra térnék át, amelyekről Kállér elnök úr is beszélt. Említette a források felhasználásának képességét, ez valóban rendkívül fontos. A források lehívása, felhasználása akkor észszerű, akkor hasznos, hogyha ez megfelelő, de óvatosnak is kell lenni, ugyanis lehet, hogy a projektek minősége csökken. Azt kell mondjam, hogy létrehoztunk egy task force-ot a jobb végrehajtás érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a tagállamoknak, hogy jobban felhasználják a forrásokat jobb minőséggel, és ez a task force nagyon komoly előrelépést ért el létrejötte óta. A 2015-ös számadatokkal kapcsolatban láttuk, hogy jelentősen emelkedett a koncentrált előfeszítések következtében a lehívás hatékonysága. Káldeira hangsúlyozta azt is, hogy fontos az előrejelzéseinken javítani. Dolgozunk ezen, és nagyon örülök annak, hogy most már pontosabbak az előrejelzéseink. Ezáltal a költségeket oda tudjuk irányítani, ahol ezekre a legnagyobb szükség van, a forrásokat el tudjuk különíteni, hogy jobban megküzdjünk a menekültválsággal. A jobb előrejelzési kapacitás természetesen itt nagyon kapóra jön, és Kaldira elnök úr, megígérhetem önnek, hogy továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk erre az eszközre, mert ez rendkívül fontos. Végezetül pedig a felgyőlemlett kifizetési hátralékok kérdésében. Ez a hátralék fokozatosan csökken. Továbbra is kitartunk a kötelezettségvállásunk mellett, hogy jövőre ez a szint 2 milliárd alá csökkenjen. A költségvetési eljárás természetesen kell, hogy segítsen ebben, hiszen a, kötelez, a kifizetési kötelezettségvállalásaink összhangban kell, hogy legyenek. Engedjék meg, hogy lezárásképpen elmondjam, hogy az a költségvetés, amelyről most egyeztetünk, ez nem a bizottság vagy a parlament pénze, az európai intézmények pénze, itt az adófizetők, az állampolgárok pénzéről van szó és tartozunk nekik annyival, hogy a lehető legfelelősségteljesebben kezeljük ezeket, ők, ezeket a forrásokat, a lehető legfelelősségteljesebben járjunk el. Köszönöm szépen. Két-három dologra szeretnék még utalni, ezeknél várunk válaszokat. Az eredmények témájában mennyire jól vagyunk felvértezve ahhoz, hogy egyáltalán megítéljük ezeket az eredményeket. A számvevőszék ugyanis azért egy ítéletet mondott ki. Hogyha megnézem az eredményekkel kapcsolatos fejezetet, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon jó, hogyha vannak tervezési célok, de hogyha ezeket nem tesszük operatívvá, nem valósítjuk meg őket, akkor ez csak szemfényvesztés marad. Az eredmények témáját ugye ismét felkarolták, de ezt már ismerjük korábbról. A Lisszaboni stratégiával behatóan foglalkoztunk, volt egy meghallgatás is, amelynek az volt a témája, hogy a Lisszaboni stratégiának mi az eredménye, és az volt az eredmény, hogy nem volt eredmény, hiszen nem is lehetett eredmény. 2019-ben, ha tartunk egy meghallgatást a 2020-as stratégia eredményéről, akkor megint az lesz az eredmény, hogy nem lesz eredmény, hiszen nem is lehet, nem is akartunk eredményt. Tehát elnök assz, alelnök asszony, jó lenne, hogyha erre a részre is kaphatnánk egy választ, hogyan járjunk el a továbbiakban ebben a kérdésben, és attól tartok, hogy egy szép közlemény nem lesz nagy segítségünkre ebben a témában. Most pedig az előadónak adnám meg a szót. Martina Drábajová, parancsoljon. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselők, tisztelt számvevőszéki tagok. Nagyon örülök annak, hogy az elnök úr azt mondta a hozzászólásának utolsó mondatában, hogy a számvevőszék nyitott arra, hogy együttműködjön a parlamenttel, és segítse a parlamentet, illetve a mi szakbizottságunkat a munkában. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk, szinte többen jöttek el önöktől, mint ahány parlamenti képviselő itt van a mai napon, és ez valóban bizonyítja, hogy készen állnak arra, hogy segítsék a munkánkat, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz majd. Véleményem szerint a mentesítés egyrészt egyfajta folytonosságot biztosít, másfelől viszont változtatásokat valósít meg. Ez egy rendkívül fontos feladatkör ennek úgy kell működnie, hogy mindig tanulunk a hibákból, és amikor azt mondom, hogy tanulunk, akkor arra gondolok, hogy ez tulajdonképpen egy élethosszig tartó tanulás, és egyfajta intézményi, élethosszig tartó tanulási ciklus vagy folyamat. A mentesítésnek tulajdonképpen az a lényege, hogy biztosítsa az Európai Unió megfelelő pénzügyi menedzsmentjét, és mint ahogy ezt a biztos asszony is elmondta, ez nem egyszerű feladat. Így strukturális változásokról, hosszú távú változtatásokról van szó, és rengeteg más aspektust is figyelembe kell venni. Az MFF első évében járunk, és mindannyian tudjuk, hogy hogyan zárultak azok a programok, amelyek 2014-ben zárultak le, és még az előző programozási periódushoz tartoztak. A mentesítés ugyanakkor lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet az új kihívásokra, amelyek a 2014-2020-as időszakra vonatkoznak. Fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy a programok minőségét javítani kell, a végrehajtást javítani kell, és ki is kell használnunk az erre megnyíló alkalmat. Úgy gondolom, hogy arról is beszélnünk kell, amit eddig elértünk, ebben mindegyen egyetértünk a megfelelőség és a teljesítmény között egyensúlyt kell találnunk. Erről már beszéltünk akkor, amikor először találkoztam az érintett főigazgatósági képviselőkkel a bizottság részéről. Az éves jelentésben benne kell lenni a finanszírozási menedzsment kérdésben elért eredményeknek, és természetesen a bizottság, a tagállamok, a parlament és a számvevőszék, tehát minden egyes szereplő részvételével. Hogyha megengedik, akkor három részre fogom osztani a hozzászólásomat. Az első az új kihívásokról szól, a második a folytonosságról, a harmadik pedig az eredmény alapú megközelítésről. Nézzük először az új kihívásokat. Az új kihívások az új EKA struktúrából adódnak, ez is egy eredmény alapú megközelítés lesz, mint ahogy az elnök asszony elmondta, ez kellemes meglepetés volt mindannyiunk számára. Eredményeket kell elérni, és a számvevőszék nagyon komoly jelentőséget tulajdonít ennek az aspektusnak. Annak is nagyon örülünk, hogy a kezelésről szóló fejezetek, illetve ami a kísérleti projektekről szóló fejezet már egyértelműen kifejezi az eredmény alapú megközelítést. A számvevőszék nagyon sok külön jelentést készít, és ezek a külön jelentések nagymértékben az eredményekre koncentrálnak, és az eredmény alapú auditra. Ezeknek a külön jelentéseknek bizonyos elemeit az én jelentésem első részébe át is fogom venni, különösen a finanszírozási pénzügyi eszközök tekintetében. Ami az MFF fejezeteit illeti, itt is van egy új elem, a, a az eredmény alapú megközelítésre vonatkozólag. Ezt nagyon jónak tartom, és úgy gondolom, hogy a Költségvetési Bizottsági kollégákkal, ez remek együttműködésre nyújt lehetőséget. Most nézzük a folytonosságot. A folytonosságban nagyon sok fontos elem van. Ami a DAS alapú megközelítést illeti, meg kell nézni ennek a költségeit. Meg kell néznünk az általános hiba százalékot, és azt, hogy a 4,4 százalék a kifizetések szintjén tartható-e, vagy sem. Meg kell néznünk. Az egész összefoglalót itt ugyanis 4,7% volt 2011-ben, aztán 4,8%, aztán 3,9% 2011-ben. És ebben a válságos időszakban, ahol a munkanélküliség nagyon magas százalékon áll, bármi megfelelő arra, hogy pénzt takarítsunk meg, és erre szükségünk is van. 2013-2014-re nézve volt előrelépés és javulás, de ez az előrelépés azért eléggé korlátozott jellegű, ezt sajnos el kell ismernünk. Először is el kell mondanom, hogy már 21. éve folyamatosan csak részben működnek az ellenőrzési eljárások, és a hiba százalék nem elfogadható, és ez már 21 éve így van, szerintem ez elfogadhatatlan. A számvevőszék megint csak kimondja a tagállami felelősséget ebben a tekintetben, és elmondja, hogy nagyon sok olyan tranzakció történik, különösen a közös menedzsment, a share management esetében, ahol nem áll rendelkezésre a megfelelő információ ahhoz, hogy beazonosítsák és ki tudják javítani ezeket a hibákat. Tehát a hibák nem kerülnek kiavításra. De van itt egy újítás az idei évben, ugyanis a történelem folyamán először a számvevőszék százalékos hibarátát állapított meg, mind a shared management, mind pedig a hagyományos management esetében, és ez megegyezik a becslésekkel. A A hagyományos menedzsment esetében 2013-ban 3,7% volt, 2011-ben pedig 4,6%, és a shared management esetében pedig 5,2%-ról 4,6%-ra csökkent a hiba. Az igaz, hogy a bizottság minden egyes rendelkezésre álló információt felhasznált, és én úgy vélem, hogy megakadályozhatta volna ezeknek a hibáknak egy jelentős százalékát, majd a bizottságot kérném, hogy erre reagáljon. Tehát én úgy vélem, hogy a bizottságnak rendelkezésre állt, rendelkezésre állt az információ, amivel jelentős részét ezeknek a hibáknak meg lehetett volna előzni, mielőtt ezek a hibák megszülettek volna komoly átalakításra, hozzáállási átalakításra van szükség, ugyanis amikor a bizottság pénzeket költ el, akkor ugye részben EU-s pénzekről van szó, a közvetlen menedzsment esetén a megosztott menedzsment, a shared menedzsment esetén pedig részben tagállami pénzekről van szó. Szerintem az egyértelmű, a józan paraszti ész is oda vezet, hogy minden egyes pénzzel foglalkozó menedzser megnézi, hogy hova teszi azt a pénzt, és azt a valósághoz, a változó világhoz igazítja. De most már nem csak a józan paraszti észre van szükségünk, hanem a bizottság nak globális felülvizsgálatot kell, vizsgál, felülvizsgálatot kell elkészítenie, mint ahogy azt az Európai Uniós Szerződés 317. cikke kimondja. Itt vannak az éves jelentések, a szintézis jelentések, és a 318-as cikk értelmében a felülvizsgálati jelentés valóban lehetőséget nyújt a javításra. A bizottságnak ezt megfelelően kell kommunikálnia ezeket az eredményeket. Egyébként erről az új kommunikációs lehetőségről már beszéltünk. Természetesen komoly kihívások ezek az új feladatkörök, és minden egyes mutatónak, minden egyes információnak meg kell felelnie a valóságnak, és rendkívül pontosnak kell lennie úgy, hogy ez nem növeli a bürokráciát az új eredményalapú mutatókra szükség van, de nem lehet túlzottan elnehezíteni a jelentéstételi folyamatot, mert azzal nem fog elbírni az adminisztráció. Georgieva biztos is utalt erre. Mindannyian egy hullám hosszon vagyunk, mindannyian úgy gondoljuk, hogy mit értünk eredmény alatt, eredmény alapú megközelítés, megközelítés alatt és hozzáadott érték alatt. És most a számvevőszék igazgatójához fordulok, hiszen közösen egyeztünk meg ezekben a szakszavakban és ezekben a megközelítésekben, úgyhogy köszönöm szépen, elnök úr! Amikor először felvettem a kapcsolatot a bizottsági főigazgatókkal, akkor beszéltünk arról, hogy milyen konkrét adatok és számok alapján kell a kulcsfontosságú mutatókat kidolgozni. Szerintem a különböző bizottsági szolgálatoknak szinergiában kellene dolgozniuk, hogy eljussunk ezekhez a megfelelő mutatókhoz. A 2020-as stratégiának megvannak a vezető, a flagship projektjei, amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelőképpen fel tudjuk hívni a figyelmet a problémákra és ezek megoldására, mint ahogy a számvevőszéki jelentés 98-99. oldalán is olvasható. Az európai szemeszter új klasztereket, új lehetőségeket hozott létre, ezeket a Juncker bizottság további lehetőségekkel egészítette ki a bizottság belső szervezetének úgy kell működnie, hogy ez nem növeli a bürokrácia eddig is jelentős méretét. Mindenki, aki hozzászólt a mai napon, elmondta, hogy az egyszerűsítésre szükség van, és hogy ez az egyik fő célkitűzés a Juncker bizottságnak az egyszerűsítésre szükség van, ezzel is csökkenni fog a hiba százalék, és növekedni fog a teljesítmény. Ebben a feladatban mindenképpen segítségünkre van a bizottsági alelnökasszony, és a parlamenttel és a tanácssal is együtt dolgoznak azon, hogy a fölösleges bürokráciát felszámoljuk, és ez ugyanúgy igaz a mentesítési eljárásra, mint minden más eljárásra. Nagyon örülök annak, hogy a számvevőszék részéről ilyen sokan eljöttek, és igazán jó lenne, hogy egy ilyen fontos témánál a bizottság is több személlyel és szakértővel képviseltesse magát, hiszen a mentesítés és ezen belül az egyszerűsítés rendkívül fontos mindannyiunk számára. A mentesítésről egyébként lesz még lehetőségünk vitázni a bizottság tagjaival, illetve magukkal a biztosokkal is, hogy hogyan tudnánk megtalálni a megfelelő egyensúlyokat. A bizottság részéről is rugalmasságot várunk, de a tagállami felelősségről sem szabad elfeledkeznünk a megosztott menedzsment esetében. Olyan javaslatokra van szükség, amely eredmény alapú megközelítéssel dolgozik. Van néhány specifikus kérdésem, de inkább most lezárnám a hozzászólásomat, és amikor majd a kérdés-válasz rész következik, akkor teszem fel a kérdéseket. Köszönöm szépen. Most a frakciók képviselői kapnak szót, utána pedig a többi tagunk. Tehát jó lenne, hogyha rövidre fognák a szót a frakció képviselői, hogy minél több képviselő kapjon szót. Szarvamá kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Körülnéztem, és üdvözöltem volna, ha többen vagyunk itt. Igen? I am uh, usually. Általában a néppárt nevében szólalok fel, ha itt vagyok. Köszönöm. Tehát megkapom a szót? Szeretném eh, tiszteletteljesen megköszönni Káldájra úrnak, a számvevőszék igazgatójának, hogy eljött hozzánk, és nagyon eh, alapos áttekintést adott arról, hogy eh, mi történik a pénzügyekben. Szeretném Georgiába biztos asszonynak is megköszönni, hogy eljött és beszámolt a bizottság jelen helyzetéről. Tehát néhány megjegyzésem lenne, de nem szeretnék túl sokat beszélni. De először is ne pazaroljuk az időnket arra, hogy a hibahányadosokról beszéljünk. Ismerik a történetet, körülbelül változatlanul maradt, és szeretném elmondani, hogy nem értek együtt, együtt azzal, hogy ha azt mondják, hogy megfelelő irányba mozog a hibahányados, ahhoz már túl sokat volt, amit nem vagyok itt régóta, de amióta itt vagyok, állandóan ezt a történetet hallottam. Tehát, amiről beszélnünk kell, az a jövő, és nem a múlt. És most szeretnék a lényegre térni. Úgy gondolom, hogy amire tényleg szükségünk van, amennyiben eh, változásokat akarunk, amennyiben szeretnénk megszabadulni a hibahányadosoktól, akkor alapvetően meg kell változtatnunk eh, ezt az egész dolgot. Hiszen egy kicsit eh, úgy néz ki, mint amikor egy macska a saját farkát kergeti minden tiszteletem ellenére, hiszen tudom, hogy fokozatosan jobbítani lehet a dolgon, és természetesen időbe telik, és egyetértek a bizottság alelnökével, hogy ez nem már holnapra fog megtörténni. De el kell mondanom, hogy már nem arról van szó, hogy holnapra megváltoztatjuk a dolgokat. Tehát a dolgok gyökeréhez kell nyúlnunk nem várjuk el a tagállamoktól, hogy megszabaduljanak a hibáktól. A bizottság a számbevőszékkel együtt, és ezzel a parlamenttel együtt felelős végezetül is. Azok a lépések, amelyeket meg kell tennünk az eredmények ismeretében, amelyeket az éves jelentésben láthatunk, többé-kevésbé előttünk vannak. Képesnek kell lennünk arra, hogy sokkal, de sokkal korábban foglalkozzunk ezekkel a dolgokkal, mint most. Képesnek kell lennünk, hogy kiértékeljük a beruházásokat, amíg zajlanak, és ne később. Tehát mindenképpen számszerűsíteni kell a célokat és az eredményeket. És meg kell találnunk a közös mutatókat de sajnálom, mielőtt bármit tehetünk, tudnunk kell, hogy hol használjuk fel legjobban a közös forrásokat. Ahogy a biztos asszony mondta, és én is úgy gondolom, hogy ez azt jelenti szükségszerűen, hogy tudnunk kell, hogy hol használják fel a legrosszabb módon a forrásokat, hiszen igazából ugyanannak az érmének két oldaláról van szó. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy hol kapjuk a legtöbb értéket a pénzünkért, hogyha nem tudjuk, hogy hol folyik el haszontalanul. Szerintem ez az egyik központi kérdés, amelyre mindenképpen koncentrálnunk kell. A dolog iróniája az, hogy úgy tűnik, hogy megvannak az információink, a birtokunkban vannak ezek az ismeretek már, és egyszerűen ezt a végső lépést kell megtennünk, hogy ezzel az információval tegyünk valamit. Más szóval, ahogy Calder elnök úr is kifejezte, tehát minnyáján bátorítjuk a bizottságot, hogy éljen a hatalmában, És a bizottság tegye meg azt, amit megtehet. És szerezzük vissza a rossz helyre költött forrásokat. Ez pedig az egész dolog szívéhez vezet vissza, és ezt hangsúlyozza a számbevőszék is, amely abból indul ki, hogy a legfontosabb a költségvetésben, hogy célirányos legyen. Tehát én egy óriási kört látok, ahol nagyon sok minden benne van. És itt megfelelő helyre kell tennünk a dolgokat. Nem lehet erőszakosan megváltoztatni a kerék forgását. Más szóval türelmesnek kell lennünk, meg kell értenünk, hogy időbe telik majd. De ha nem változtatjuk meg alapvetően azt, ahogy ezt az egész kereket forgatjuk, akkor tudnunk kell, hogy mit várunk, hogy milyen közös mutatóink vannak, hiszen ki kell dolgozni a közös mutatókat, különben nincs értelme az elkövetkezendő években megfelelő forrásokat befektetni. Tehát jobb eredményeket kell elérnünk, mint amikkel ma rendelkezünk. És meg vagyok győződve róla, hogyha ezt így tesszük, akkor szinte automatikusan csökken a hibahányados, és sokkal jobb eredményeket kapunk. Hiszen említettem már, hogy ugyanannak az érmének két oldaláról van szó, és ez a mai üzenetem. Ez nagyon fontos üzenet a szakbizottságunk számára, és meg vagyok győződve, hogy a költségvetés ellenőrzésnek megvan a megfelelő helye, és pedig a folyamat szívében. Hiszen az eredmény alapú költségvetés nem csak nem csak rólunk szól, tehát udvarias akarok lenni, megfelelő szavakat akarok használni de ahogy az elmúlt évtizedekben ez történt, az nem mehet tovább, ezt meg kell változtatni. Hiszen igazából ez egy ilyen bizánci módszer, és nem felel meg a mai világnak. A utolsó megidézésem pedig az, hogy az emberek pénzéről van szó. Különben igazából mindegy is lehetne, de az emberek pénzéről van szó. Tehát egyszerűen képesnek kell lennünk, hogy változtassunk. Köszönöm. Pontosan, és emlékeztetnék arra, hogy igazából már a 21. megjegyzést kaptuk Ayala Sender képviselőasszony. Sí, gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék a késésemért elnézést kérni. A dugó miatt késtem, és Kálira úrnak szeretném megköszönni, hogy megint eljött a szakbizottságunk munkába, és szeretném megköszönni a számvevőszék munkáját is. Alaposan megvitatta a folyamat szükségességét, nagyon hasznos volt ez a munka, ezért külön köszönettel tartozom, hiszen elgondolkodtat bennünket, elismerjük a hibákat bizonyos területeken, ezek gyakorlatilag szisztémikusak is, és az is nagyon fontos, hogy rámutatott arra, hogy hol mutatkoznak ezek a hibák a programok kezelése terén. Azt hiszem, hogy ez a, az áttekintés, ez a felülvizsgálat valóban nagyon hasznos, rámutatott arra, hogy hol jelentkeznek a hibák, és ezek összefüggnek a az irányítás formájával is. Ezért különösen hálás vagyok, hiszen ez nagyon nagy segítségünkre lesz. Másfelől a számvevőszék felhívja a figyelmünket olyas valamire is, ami valóban egy nagyon komoly kockázatot jelent, ugyanis a költségvetésünk most brutális nyomás alatt áll például a kifizetések kérdésében. Ugye a számvevőszék azt mondta, hogy most még éppen, hogy megúsztuk, de 2015-ben ismét itt lesz ez a kifizetési válság, és nagyon jelentős méretet fog ölteni. Továbbá az indirekt finanszírozás, ugye a pénzügyi eszközök terén nagyon jelentős a források fel nem használása. Nagyon sok program, nagyon fontos az országok, illetve a régiók, valamint a felhasználók számára a Juncker tervből támogatott programok. Szeretném, hogy ezekre is egy kicsit kitérjen. És jelentkezik egy harmadik kockázat is. Egyfelől, hogy ott van a kifizetések válsága, valamint az európai költségvetés igényeinek növekedése, és amit nagyon fontosnak tartok, az az előrejelzésekkel kapcsolatos változás a Juncker terv arra késztetett bennünket, hogy kevesebb, mint egy év alatt a pénzügyi tervet, az Európai Unió több éves pénzügyi keretét módosítsuk, és aztán itt van a menekült válság is, ami nem új, hanem ez már évek óta tart. Dél-Európában már sokkal régebbre tekint vissza. El kell ismernünk, hogy a válság ott volt eddig is, csak éppen önkéntesen nem figyeltünk oda rá ez a mi felelősségünk. De a menekült válság, ez Georgia asszony is elmondta, hogy megint a prioritásaink átgondolására kényszerít bennünket. A prioritásaink szempontjából ezek a változások, amelyekről említést tett, megkövetelik azt, hogy rugalmasabbá tegyük a költségvetést egyfelől, másfelől pedig az előrejelzések, a célok is meg kell, hogy változzanak beszélt még arról is, hogy bizonyos költségvetési sorok átcsoportosítására lesz szükség a regionális regionális források ugye át lesznek csoportosítva a menekült válság számára elkülönített sorokba. A tanács vonakodott, nem volt hajlandó a Juncker tervhez hozzájárul, nem volt halandó a költségvetéshez hozzájárul. Most meglátjuk, hogy mit tesznek a menekült válságban, hiszen a konfrontáció nagyon erős. Ezen új kihívásokról szerettem volna a véleményüket meghallgatni, hogyan tudjuk ezeket az önök véleménye szerint megoldani. Végezetül pedig, ami a különböző tendenciák, illetve a hibák azonosítását illeti, valóban itt felmerül egy nagyon komoly kérdés, meg kell változtatnunk a rendszert, ugye említette ezt, hogy erre szükség van, és a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata szempontjából is ugye a tanács eléggé ellenkezik, vonakodik, de szóval ott vannak a saját források is, a jelentésükben is részletesebben kitért erre, de nem tetszett igazából az, amit a bizottság mondott, mert úgy tűnik, hogy ez, ez nekik mindegy. De itt van most a lehetőség, hogy megpróbáljunk változtatni a rendszeren, hogy sokkal inkább alapú legyen a költségvetés. Azt említi egyfelől, hogy a tagállamok számára az, hogy az Európa 2020 álljon a figyelem középpontjába, és aztán az eredmények alapján dolgozzuk ki a költségvetést, elég hiányos a tagállamok hozzájárulása. Előre kell a mutatókat kidolgozni, de nem tudom, hogy mivel önök említették, hogy a források felhasználása bizonyos tagállamoknál komoly problémát jelent, a hibák ellenére itt ugye gyakran egyszerű programokról, hagyományosabb programokról van szó, és ez továbbra is egy komoly problémát jelent. Az alelnök asszonynak szeretném megköszönni a lelkesedését és az erőfeszítéseit is annak érdekében, hogy javítson ezen a rendszeren, de szeretném tudni, hogy a tagállamokban a források lehívásával kapcsolatos problémák hogyan orvosolhatók? Például, amikor konkrét programokról van szó. Általában vannak technikai segítségnyújtási ügynökségek, amelyek a kedvezményezetteket támogatják, segítik a források jobb lehívását, de az a benyomásom, hogy a, ugye kicsit a tagállamokra bízzuk mindezt. És aztán később mutatkoznak a problémák, amelyeket nehéz orvosolni. Ami pedig a pénzügyi eszközöket illeti, szeretném tudni a bizottságtól, hogy mit szándékozik tenni. Hiszen a Juncker terv a költségvetés pénzügyi esítésének egy eszköze, de a számvevőszék rámutat arra, hogy egyre több a fel nem használt forrás, amelyeket elkülönítenek a pénzügyi eszközök számára, de aztán nem használnak fel hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani, még mielőtt komolyabb problémák és kockázatok jelentkeznek. Köszönöm. A következő hozzászólónk Csárnecki képviselő az ICR-tól. Thank you, Madam Chair, Madam Elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt szembevőszéki tagok, tisztelt képviselők. Ami a 2014-es hiba százalékot illeti, 4,4 százalékon állunk, és ez tulajdonképpen elég közel áll a 2013-as adathoz, ami ugyanis 4,5 volt. Hát ez ugye nem emelkedett, de azért még mindig körülbelül ugyanazon a szinten halad. Hát őszintén szólva, ez egy végtelen történet, és mindig ugyanaz a történet. a bizottság, a tagállami hatóságok és a külső független auditorok mindannyian azon dolgoznak, hogy a hiba százalék csökkenjen, minden lehetséges információt felhasználnak annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek az adatok, és mégis azt halljuk évről évre, hogy ezeknek a hibáknak egy jelentős százalékát ki lehetett volna javítani, mielőtt ezeket a hibákat elkövették. Akkor miért nem javítjuk ki ezeket? sokkal komolyabb fellépésre lenne szükség egyrészt a tagállamok részéről, de főképpen véleményem szerint a bizottság részéről. A számvevők szék szerintem egy kicsit későn vezette be ezt az új megközelítést. Ezt már sokkal hamarabb meg kellett tenni, de azért várjuk az eredményeket. Köszönöm. You finished? Befejezte? Úgy néz ki, hogy igen. Elnézést. A következő az Ajda részéről Tajer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Alde nevében és szeretnék köszönetet mondani Kaldeira elnök úrnak és az egész csapatának. Nem csak a jelen jelentést szeretném megköszönni, hanem a évi munkájukat, a külön jelentésekkel. Tehát szerintem nagyon jó ez a jelentés, és nagyon jól összevág az eddigi munkájával. A kollégák már nagyon sok helyes dolgot mondtak, éppen ezért csak egy néhány pontra szeretnék most összpontosítani. A múltban elég sokat vitáztunk arról, hogy hogyan becsüljük meg a hiba hányadost, és most is hallottunk néhány dolgot, abban a tekintetben, hogy ezt a rendszert lehet-e leváltani egy jobb eredményközpontú módszerrel, a számövőszék igennel válaszolt, de most mégiscsak ez az alap, amiből kiindulunk, és felmerül az a kérdés, hogy mit tud még mondani erről a hibahányadokról. Egyrészt azt mondja, hogy eredményt mutatott az, amit az Európai Parlament eldöntött és kért, és az idén ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni. Azt írja hogy a korrekciós intézkedések, amelyeket a tagállamok hatóságai foganatosítottak a bizottsággal együtt, és ez igazából a mentesítési jelentés egyik javaslata volt. Tehát ennek az eredménye az volt, az lett, hogy csökkent a hibahányados, és szerintem a korrekciós intézkedések nélkül körülbelül ugyanott lenne, 5,5 százaléknál, most pedig 4,5 százalék. Ez pedig szerintem egy nagyon fontos üzenet. Ez az Európai Parlament egyik központi követelése volt. És megosztott a felelősség, megosztott az illetékesség, ennek pedig az az eredménye, hogy jobb forrás felhasználás legyen, úgy, hogy csökkennek a hibahányadosok. Annál rosszabb azt látni, hogy mi történik bizonyos területeken, például a városfejlesztés, regionális politika, de a vidékfejlesztés esetében is. Tehát azt látjuk, hogy még konzekvensebben kell ezeket a korrekciós intézkedéseket alkalmazni. És már most, 2014-ben is javítható lett volna. Tehát ezeken a területeken 6,1%-os a hibahányados, tehát a regionális politika, a városfejlesztés és 6,2 a vidékfejlesztés esetében. Tehát ezt fantasztikus 3,2%-ra csökkenthetnénk, hiszen hogyha megnézzük, hogy milyen volumenek vannak a költségvetésben, ezen költségvetési soroknál, akkor látjuk, hogy igazából itt még deficitek vannak, vagy ha pozitívan akarjuk mondani, akkor itt még optimizációs lehetőségeink vannak, tehát jobb forrásfelhasználást érhetnénk el ezen a téren, hogyha megfelelő helyen alkalmaznánk a forrásainkat, és hogyha nem lennének hibás beruházások. Néhány problémá, illetve néhány konkrét példát is említett, és az ALDE munkájában is tükröződik ez, tehát a Europe Aid számunkra egy nagyon fontos téma volt a múltban, és ön is említette itt, tehát itt a hibás beruházások például a közlekedés infrastruktúrában, a, az például olyan útdíjas utakról szólt, ahol alig vannak autók, kikötőkre is szántak pénzt, ahol alig kötnek ki hajók, repülőtér infrastruktúra. Tehát ezen a téren költségvetés ellenőrként elvárjuk a bizottságtól, hogy a felismert hiányosságokra koncentráljon, és a tagállamoktól igenis követelje vissza az Európai Uniós pénzügyi támogatást, amennyiben nem megfelelő módon alkalmazták azokat. Reméljük, hogy jövőben sikerül elkerülnünk az ilyen eh, hibás beruházásokat. Egy további megjegyzésem. A hetedik kutatási keretprogram. Itt egy olyan példát is mutatott, hogy a KKV-k eh, milyen projektekkel rendelkeztek, és úgy gondolom, hogy ilyen két, két tucat projektet mutatott fel, és eh, igazából olyan projektek voltak, amelyek nem is voltak támogatásra méltók. Tehát eh, el tudom képzelni, hogy nagyon sokan fordultak az Európai Unióhoz, KKV-k tele reménnyel, és úgy gondolták, hogy kaphatnak kutatási támogatást, nagy ráfordítással gyűjtötték össze a partnerek, ezt egy hálózatban, és a végén pedig meg kellett állapítani, hogy az összköltség hát, nem lehet elszámolni. És most elképzelhető, hogy visszafizetésre kerül sor. Tehát nem csak a megfelelő forrás felhasználás érdekében kell ezzel foglalkozni, hanem azért is, hogy az Európai Unió ne veszítsen az imázsából. Tehát, hogyha kiderül, hogy ezek a projektek nem voltak támogatásra méltók, akkor az biztos, hogy negatív kommunikációt jelent az Európai Unió szempontjából. Végezetül pedig szeretnék még egy pontról szólni, amely részletesen említésre kerül. A jelentésben tehát ez az eredmény orientáltság, és hogy hova haladunk a jövőben. Itt nagyon hálás vagyok az alelnök asszonynak is, hogy a parlament széles többséggel elfogadott javaslataira támaszkodott, és hogy tematizálta ezt. A számbevőszék is megszívelte ezt, de már most láthatjuk, hogy a már meglévő cél rendszerben, tehát az EU 2020-ban is van javítani való, vagy például a partnerségi megállapodásban is. Szeretném itt e, az ALDE nevében nyomatékosan kérni, követelni, hogy már most, amelyeket a jelen keretben meg lehet tenni. Tehát a költségvetési sorokat és a programokat sokkal inkább az EU 2020-as stratégiára kell kivetíteni. És e, így a félidős áttekintésnél, a több éves pénzügyi keret pénzügy, félidős áttekintésénél vegyük figyelembe ezt, és hogy sokkal inkább a célok érdekében áramvonalasítsuk a forrásfelhasználást. Tehát van itt néhány utalás, hogy a bizottság a tagállamoknak mit javasol, ezen a helyen pedig szeretném ezt még egyszer aláhúzni, ahogy a jelentéstevő ezt megtette. Köszönöm szépen! A GUE nem kér szót, a zöldek nevében Bart Stas. Dank voorzitter. Um, ik, eh, ik wil eerst en vooral... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék képviselőinek. Úgy gondolom, hogy nagyon jó szövetségesek vagyunk a bizottságnak is köszönetet kell mondanom. Én úgy gondolom, hogy a szék és a parlament együttműködése szinte felbecsülhetetlen érték. Nagyon örülök annak, hogy eddig megvalósult így ez az együttműködés, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is így lesz ez. Egyetértünk abban, hogy nem a mennyiségre, hanem a minőségre kell koncentrálni, nem arra, hogy hány eurót lehet valamilyen támogatásra fordítani, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy a projektek, amiket finanszírozunk, mindaz, amit létrehozunk, mindazok a döntések, amiket meghozunk, milyen javulást hoznak az Európai Unió életében. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, hogy őszintén beszélhetünk. Rengeteg cinikus megjegyzést hallhatunk az Európai Unióról, ennek működéséről. Én ezt a fajta cinizmust nem ismerem, azért is örülök, hogy itt lehetek, és őszintén beszélhetünk. A szemvevőszékkel mindig is jó volt a viszonyunk, a bizottsággal voltak problémák. Például 17 évvel ezelőtt megtagadtuk a mentesítés megadását a bizottságnak. Azt hiszem, hogy az volt a mélypont a parlament és a bizottság kapcsolatában. De a biztosok bölcsessége lehetővé tette, hogy ez a helyzet javuljon, hogy ez a kapcsolat javuljon, és a jelenlegi bizottságnak mindenképpen köszönetet kell mondanunk, mert ez a bizottság olyan bizottság, amely meghallgatja a parlamentet, és bármikor, amikor kérdéseket tettünk fel a bizottságnak, a bizottság képviselői mindig tártkarokkal fogadtak minket, és mindig lehetőséget adtak arra, hogy párbeszédet tudjunk folytatni. Azon gondolkodtam, hogy a költségvetés kapcsán milyen sajtóközleményt lehetne idén elmondani. Hát tulajdonképpen megtehetjük azt, hogy elővesszük az egy évvel ezelőtti sajtóközleményt, és abból kiavítjuk csak a számokat, és akkor ugyanaz lesz a sajtóközleményünk, mint 2012-ben vagy 2013-ban volt. Egyszerűen csak átírjuk a számokat. Georgieva asszony azt mondta, hogy vissza kell nyernünk a polgárok bizalmát. Ezt mondta szó szerint. Na most az a bizalom nyerés, vagy a bizalom megtartása nem megy egyik napról a másikra, ezen komolyan kell dolgozni, sőt, a legeslegjobb az, hogyha nem veszítjük el a polgárok bizalmát, inkább azon kellene dolgoznunk, hogy ezt ne veszítsük el, mert ezt visszanyerni rendkívül nehéz lesz. százalékpontokról beszélünk, hiba százalékról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy évtizedekben mérhető az az idő, amikor tényleg fel fogjuk számolni ezeket a hibákat. Legutóbb Strasbourgban a plenáris ülésen is szóba került a számvevőszék jelentése és a hiba százalék. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék üzenete egyértelmű, egyértelmű, hogy a tagállamoknak milyen felelősséget kell vállalniuk a hibákban, és hogy a visszatérítési eljárások hogyan működnek. 4,4 százalékon áll a hibaráta, és mindenképpen úgy gondolom, hogy a tagállamok eljárhattak volna jobban, sőt, jobban is kellett volna eljárniuk, és akkor legalább 4%-ra, de lehet, hogy 3%-ra le nyomhattuk volna a hiba százalékot. Nem volt időm teljes mértékben elolvasni a jelentést, nem tudom, hogy benne van-e, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek a magasabb hiba százalékokért felelősek, a régebbi jelentésekben úgy gondolom, hogy ez benne volt. És azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ezekkel a tagállamokkal teljesen baráti jelleggel fel lehet-e venni a kapcsolatot, lehet-e velük beszélni ezekről a problémákról, tényleg baráti jelleggel, és Georgiával asszony irányába is lenne egy kérdésem. Úgy tűnik, hogy egy kicsit ki akar bújni a feladat alól, pedig már egy éve betölti a biztosi posztot. Az ön feladata a megfelelő költségvetés, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb feladatkörök. Hát én nem tudom, hogy akkor mikor fogunk erről beszélni. Már egy éve ott ül a biztosi székben, nem tudom, hogy mire várunk milyen intézkedéseket fognak elindítani, most, hogy megvan a számvevőszék jelentése, egyáltalán elindítottak-e már bizonyos tagállamokkal tárgyalásokat, van-e cselekvési tervük, specifikus cselekvési tervük az elmúlt évben? Létrehoztak valamilyen specifikus tervet azzal kapcsolatban, hogy ezeket a hibákat ki lehessen javítani, Én úgy gondolom, hogy valami célt ki kellene tűzni, mondjuk 0,5 vagy 0,2 százalék pontos javítás a hiba százalékban, és akkor mindannyian közösen felléphetnénk, hiszen az euroszkeptikusok nagyon komoly kritikákat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. mi itt a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban nagyon keményen dolgozunk, de segítségre van szükségünk a bizottság részéről, hogy hogyan lehet rákényszeríteni az tagállamokat arra, hogy megfelelőképpen végezzék el a feladatukat. A pénzügyminiszterek nagyon szép nyilatkozatot tettek ezzel kapcsolatban, de az adminisztráció szintjén nem valósultak meg ezek a célkitűzések. Most már harmadszor olvasom a számvevőszék jelentésében, hogy a tagállamoknak rendelkezésükre áll az az információ, amivel meg lehetett volna előzni ezeknek a hibáknak egy jelentős százalékát, akkor nem tudom, hogy miért nem teszünk semmit. Hát évek óta ezt olvasom, hogy a tagállamok megelőzhették volna, de nem előzték meg ezeket a hibákat. Úgyhogy Káldeira úrtól és Georgiával asszonytól kérdezem, hogy akkor miért nem tesznek semmit? valóban most már fellépésre lenne szükség, nagyon nehéz időket élünk, számtalanszor kimondtuk, hogy a hibák egy része megelőzhető lett volna, hát hol a pozitív üzenet, hogy akkor tesznek is valamit? Végül pedig eh, az SZTD-től Valef eh, képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a számvevőszéknek az elvégzett munkát, és köszönöm a számvevőszék képviselőinek, hogy itt van. A számvevőszékkel való együttműködésünk nem pontszerű együttműködés, hogy néha napján megjelennek egy-egy dokumentummal, és akkor információt adnak át nekünk, hanem ez egy folyamatos kapcsolat, amit rendkívül jónak tartok. Természetesen megvannak az alapdokumentumok, amelyekből megismerhetjük a fontosabb adatokat, de ezek a párbeszédek is rendkívül fontosak. Engedjék meg, hogy visszatérjek egy pillanatra valamire, amit Georgieva hogy mondott az imént, ez pedig a menekült kérdés. A menekült kérdés az egyik legsúlyosabb és legfontosabb kérdés, amit meg kell oldanunk jelenleg. Komoly pénzösszegeket különítettünk el ennek a probléma körnek a megoldására, de engem egy kicsikét aggaszt az, hogy ezeket a finanszírozásokat nem nagyon ellenőrizzük sokkal szigorúbb ellenőrzésre lenne szükség, hiszen a menekült kérdésre jelentős pénzösszegeket különítettünk el. Hogyha ezt a nagyon érzékeny kérdést nem tudjuk tisztán és átláthatóan megoldani, hogyha ezeknek a finanszírozási lehetőségeknek egy részét eltérítik, hogyha korrupció merül fel, az tényleg elfogadhatatlan. Itt vannak más alapok is, többek között az előcsatlakozási lehetőségek, amelyekre most már, amelyeknek most már kedvezményezettje lehet Törökország is. Tudjuk, hogy ezek olyan finanszírozási lehetőségek, amelyekkel kapcsolatban a múltban nagyon sok visszaélés merült fel, ezért ezeket is szigorúban kellene ellenőrizni. A kifizetési hiba százaléknál ismerjük az adatokat, a számvevőszék is kimondta, hogy az átláthatósággal kapcsolatban vannak problémák, amelyeken túl kellene lépnünk. Hogyha megnézzük a közpénzek kezelését Olaszországban, nálunk magukat, a polgárokat is bevonjuk a döntéshozatalba, és ezt úgy hívjuk, hogy participatív vagy részvételi költségvetésképzés. Tehát mi nem építünk falat, az intézmények és az európai polgárok között, hanem egyfajta részvételi költségvetést próbálunk megvalósítani. Ami pedig a hibákat illeti, meg kell néznünk, hogy honnan jönnek ezek a hibák. Administratív tévedésekből, az átláthatóság hiányából, vagy pedig abból, hogy nincs is meg a politikai akarat arra, hogy megfelelő átláthatóságot hozzunk létre megfelelő mutatókra, teljesítménymutatókra lenne szükségünk, de amíg mindenki csak ürügyeket emleget, hogy ó, nagyon komoly a bürokrácia, nagyon nehéz ezt a problémát megoldani, addig nem fogunk előrelépni. És mint ahogy Bárt is elmondta, Hogyha visszatekintünk az Európai Unió történetében, akkor ugyanezekkel a problémákkal kellett szembenézni 10 meg 15 évvel ezelőtt is. És most már sokkal jobb lehetőségeink vannak, például az internet segítségével, hogy bevonjuk az Európai Unió polgárait is a költségvetési kérdésekbe. És még lenne egy konkrét kérdés a vámokkal kapcsolatban megjelent egy útmutatás a tagállamok részére, amely kimondja a vámilletékek kapcsán, hogy hogyan kell eljárni 60 millió konténernyi áru érkezik, áramlik be az Európai Unióba harmadik országokból. Ezek között lehetnek olyanok, amelyek a gazdaságunknak ártanak, lehetnek olyanok, amelyek egészségügyi szempontból nem megfelelőek, és polgáraink egészségét veszélyeztetik. Tehát az Európai Unióba beérkező árut sokkal jobban kellene vizsgálni, és nem csak a profitot figyelni, hanem azt, hogy az Európai Unió polgárainak, illetve az Európai Unió gazdaságának ne árthassanak ezek a behozott termékek. Tehát ne csak a profitra gondoljunk, hanem arra is, hogy ezek a termékek, amikor belépnek az Európai Unió területére, akkor problémát okozhatnak egészségügyi szempontból, vagy gazdasági szempontból. És ami pedig a fiatalokat illeti, a fiatalok munkanélküliségét, valóban ezzel is sokkal hatékonyabban kellene foglalkozni, és az erre áldozott pénzeket sokkal szigorúbban kellene ellenőrizni. Melyek azok a régiók, ahol magas a fiatalok munkanélkülisége? Hol vannak olyan startupok és egyéb lehetőségek, amelyeket tényleg segíteni kellene, amelyek nem tudnak 5-6 hónapot várni a kifizetésekre, mert közben elmúlnak azok a gazdasági lehetőségek, amikkel munkahelyet lehetett volna teremteni. Aztán itt van az infrastruktúrális projektek ellenőrzése, itt mondjuk autópályákra gondolok, vasútvonalakra gondolok, illetve olyan projektekre, amik későbbiek folyamán önmaguk kitermelik a befektetett pénzt, tehát úgymond visszafinanszírozzák magukat. Ezeket a projekteket hogyan hogyan bírálják el, illetve hogyan ösztönzik a magánbefektetőket arra, hogy részt vegyenek ezeknek a projekteknek a finanszírozásában, hogyha nincsen más finanszírozási lehetőség. Van-e lehetőség egy projektnek plusz finanszírozást adni, hogyha a végrehajtás során kiderül, hogy magasabb pénzösszegre van szükség, hogy ilyenkor hogyan lehet bevonni a magánfinanszírozási lehetőségeket számos kérdés van még itt, amit meg kellene vitatnunk. Remélem, hogy a bizottság és a tagállamok képesek lesznek arra, hogy megegyezzenek ezekben a kérdésekben, és remélem, hogy figyelembe veszik majd a szakbizottságunk ajánlásait. A legfontosabb kérdés és a legfontosabb megoldás az, hogy maximális átláthatóságot valósítsunk meg, és hogy az európai polgárokat is bevonjuk a költségvetési feladatkörökbe nem zárkózhatunk magunkba, mert így nem lehet hatékony megoldásokat kidolgozni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, jobb teljesítményt és biztonságot érünk el a polgárok bevonásával. Köszönöm. Tehát mit szintén? Ezzel még elértünk a frakciók részéről a képviselők meghallgatásának a végére. Most még heten jelentkeztek, ezért mindenkit arra kérnék, hogy két percben szólaljon fel. Celler kollega következik. Köszönöm, elnök asszony. Hát próbáljuk meg. Nagyon sok minden elhangzott, nem tőlem, de szeretnék én is köszönetet mondani Caldeira elnök úrnak és a számvevő széknek ezért az átfogó és részletes jelentésért, valamint az egyéb rendkívüli jelentésekért is, amelyeket elkészítettek köszönettel tartozunk ezért. Tegnap este kaptam készhez ezt a jelentést, természetesen így még nem tudok részletekbe menni, de ami feltűnt, és amit többen elmondtak már, az az, hogyha csak a hibakvótát nézzük a számokat, akkor lényeges változás nem történt. Egy új elszámolási év, de ugyanakkor ugyanazok az adatok, ugyanazok a számok, mint tavaly, tavaly előtt, ugyanaz az eljárás és honnan származnak a hibák, ezt is levezették, ugye a közös irányításra vezethető ez gyakran vissza, a tagállamok, a black box nem megfelelő adatokat szolgáltatnak, nem megbízható adatokat, éppen ezért fontosnak tartom, hogy az elnökünk javaslatát kövessük, Inge Gressle javaslatát. Szükségünk van a nemzeti parlamentekre, máskülönben semmi sem változik. Fel kell szólítanunk tehát a kormányokat arra, hogy javítsanak ezen a helyzeten. A nemzeti parlamenti kollégáknak be kell látniuk, hogy itt valóban az ő országaik adófizetőinek pénzéről van szó, és éppen ezért a felelősség őket is megéleti annak érdekében, hogy megfelelő módon költsük el ezen forrásokat, más lehetőség nem nyílik. 2014 azt hiszem még mindig az éve volt, amikor a régi támogatási időszakról átértünk az újra. A legtöbb adat a fő pénzügyi területeken, mint a kohéziós politika, vagy a mezőgazdaság, a kutatási keretprogramok, ezek még a régi támogatási programokra épültek, az újak még ugye nem kezdődtek el, a partnerségi megállapodásokat csak az év végén, ez év elején kötötték meg, és míg ezek eljutnak a projekt szakaszba, azt hiszem már 2016-ot írunk majd ezért ugyanezt szeretném én is elmondani, mint az elnök asszonyunk. Érdemes volna megfogal, megfontolni, hogy akkor mi lesz a 2020-as stratégiával. A régi támogatási programok alapja a Lisszaboni stratégia. 2020 ugyan már 2010 óta érvényes, de még a régi programokra épül, nem alakítottuk át ezeket. Most már 2015-öt írunk, jövőre 2016, úgyhogy 2020-ig már azért nincs olyan sok idő. Mi történik tehát a célokkal? Hol tartunk a célok elérés? kezelése terén. Azt hiszem, hogy kicsit kritikus, hogy ugye megállapítja a számvevőszék, hogy most, amikor az új partnerségi megállapodásokat operatív programokká alakítanánk a tagállamok és az Európai Unió között, gyakran a 2020-as célok nem is szerepelnek a tartalomban a célok között, noha ezt a rendeletek lefektették. Úgy gondolom, hogy ezen a területen még egyszer ezt meg kell említenünk, és fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a félidei értékelésben némileg irányt kellene változtatnunk, figyelembe kell vennünk a jelenlegi eseményeket is, amelyeket öt éve még nem láthattunk előre. Éppen ezért át kell gondolni bizonyos célokat. A mi felelősségünk is fontos, ügyelnünk kellene arra, hogy a forrásokat természetesen hatékonyan és eredményesen használjuk fel. A pénzügyi hátralékoknál a bizottság azt írja, illetve a számvevőszék, hogy a bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátotta a forrásokat, anélkül, hogy megfontolta volna a beruházási képességüket. Ez egy mindig jelentkező probléma. A költségvetés teljesítése, teljesítménye esetén pedig azt írja, hogy az eredmények nem akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy a tartalékukat elveszítsék. Mit tettünk néhány hete? Ott volt egy tagállam, amely esetében egy tolvonással hatályon kívül helyezte a jogszabályt, biztosítva a kifizetéseket a korábbi időszakból, és előfinanszírozásként használtuk fel a kifizetéseket, anélkül, hogy egyértelmű lenne, hogy ezáltal elérjük-e a beruházási céljainkat. Tehát azért szem előtt kellene tartanunk a saját céljainkat is. Elnök, köszönöm. Ne vegyenek példát Szeller kollégáról. Pirinski képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden. Szeretnék három pontot kiemelni Caldeira elnök előadása nagyon elgondolkodtató volt. Ebből emelnék ki néhány dolgot. Először is hangsúlyozza nagyon korrekt módon azt hiszem, hogy mi kellene, hogy legyen a célja ennek az egész gyakorlatnak. Két aspektust emelnék ki. Először is az EU a költségvetését jobban kell felhasználja, de, és ami ennél ami szintén fontos, hogy gyorsabban kell cselekedjen. Továbbá, melyek a kihívások? Hogyan tudjuk elérni ezt a komplex célt? Ez némileg ellentmondásos. Egyfelől konzekvensen magas a kifizetéseknél a hibaráta szintje, túl sok pénzt költünk el, úgyhogy ez megsérti a szabályokat, és itt kapcsolódik ehhez egy másik nyilatkozat. Az operatív kifizetések egy része természeténél fogva kockázatos. A végső kezdeményezettektől kapott információ nagyon sokrétű. Elnök asszony is hangsúlyozta, hogy a minőség mennyire fontos, az információ minősége. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy ellenőrzésünk alatt tartsuk a kockázatot. Történtek előrelépések, sikerült a hiba rátát 1,1%-kal csökkenteni, de azt is hallottunk, hogy sokkal több minden történhetett volna, hogyha a tagállamok jobban ellenőriznék az információkat. Említette itt a megbízhatósági nyilatkozatot. Azt hiszem, hogy itt érdemes felhívni a figyelmünket arra, hogy a tagállamok megbízhatósági nyilatkozatáról van szó. Caldera elnök úr is felhívta a figyelmünket, a jogalkotók figyelmét arra, hogy mi a mi felelősségünk. Egyfelől biztosítanunk kell azt, hogy a kifizetési programok egyértelműen kell, hogy lássák, milyen célokat kívánnak elérni, tisztán kell látni azt, hogy mely az elfogadható kockázat a pénzügyi vezetők számára, és ehhez hozzátennék egy harmadikat, biztosítani kell a átláthatóságot azon szakpolitikák számára, amelyeket nem közvetlenül a költségvetésből finanszírozunk, és a finanszírozás nem szabad, hogy a pénzügyi kockázatot ö, ö, nyilvános ellenőrzés alól kivonja. Elnézést, elnök asszony, hogy 35 másodperccel meghaladtam az időkeretet. Köszönöm. Jó, jó. Ezért megdicsérem. Saját magam is feliratkoztam a felszólalók listájára. A kedvenc számom. Azt láttuk a jelentésben, hogy a strukturális alapok projektjeinek 70%-a kétharmada részben elérésre kerültek, de igazából a strukturális alapok projektjeinek nem 3 hanem 48%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a háromnegyedét elérjük, akkor az egynegyedét abszolút nem. Mi van ezzel az egynegyeddel? Tehát itt elköltöttük a pénzt csak azért, hogy elköltsük? Ismerünk ilyen projekteket, és el kell, hogy mondjam, hogy remélem, hogy nem lesznek ilyen projektek az adófizetők kárára. Ezeket a projekteket mindenképpen valahogy értelmezik, hogy mi történt ezekkel. Hiszen azt látjuk, hogy a struktúrális alapokban dolgokat tesznek, amelyeket jobb lett volna hagyni. És ezen pénzek odaítélésénél meg sem nézik, hogy van-e munkahelyteremtés, mert nem kritérium az, hogy ezekből a pénzekből munkahelyek szülessenek. Tehát akkor, hogyha a foglalkoztatás, a növekedés témájánál olyan keveset érünk el, és hogyha szeretnénk az embereket munkahelyhez juttatni Európai Uniós pénzekkel, akkor meg kellene vizsgálni, hogy hogyan alkalmazok ezeket az összegeket. Tehát alelnök asszony, öntől is megkérdezném, hogy milyen következtetéseket von le ebből. És még szeretném megkérdezni alelnök asszonytól, hogy az emberi erőforrásért is felelős, és mégiscsak aggódok, hogy itt a 21 év során a bizottság máshogy ítéli meg a hibahányados, mint a tagállamok. Tehát szerintem ezzel a témával is foglalkoznunk kell. Alelnök asszonyhoz a harmadik kérdésem a 667-es bekezdése vonatkozik. Az Európai Beruházási Bank esetében, tehát a hetesben az van, hogy igazából nem tudjuk felülvizsgálni, ellenőrizni, hogy mire költ itt a bank a pénzt. Mert nem szabad ellenőriznünk, és a számbevőszéknek sem szabad. Tehát kinek szabad? Köszönöm szépen a választ. Novakov, a képviselő következő felszóló. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt alelnök asszony, Kálder elnök úr, a legtöbbel összehasonlítva nincsen olyan sok tapasztalatom, hiszen a parlament legfiatalabb tagja vagyok, de ennek előnye is van. Szeretném elmondani, hogyha az Európai Uniós pénzek elköltéséről van szó, akkor mi vagyunk az emberek legjobb barátja. Hiszen mi és a számövőszék a bizottsággal együtt egy célt követünk, hogy a 100 milliárd euró elköltése átlátható legyen. 4000 oldalon olvashatunk számokat. És ez mit jelent az emberek számára, akik nem itt ülnek? Azt, hogy rengeteg pénz van. És megbíznak bennünk, önökben, hogy megfelelő eredményeket érjünk el. Meg vagyok győződve róla, hogy itt a parlamentben a számövőszék, a bizottság esetében jobban oda kell figyelnünk, hogy mit csinálunk az emberek pénzével. Szarvama úr is aláhúzta, hogy itt a néppárt részéről úgy vizsgáljuk a költségvetést, mint egy ügyvezető igazgató a saját cégének a pénzét. Tehát néhány megjegyzésem lenne. Hiszen eh, olyan költségvetésre van szükségünk, amelynek talán kevesebb a prioritása, de ezek legyenek világosak és elérhetőek. És ezt üzenem Georgiába biztos asszonynak is. Tehát a teljesítmény alapú, teljesítmény orientált költségvetés azt jelenti, hogy ne álmokat finanszírozzunk, hanem szükségleteket. Az emberek szükségleteit kell finanszírozni az üzleti élet szükségleteit kell finanszíroznunk. És hogy ezt megtegyük, kevesebb bürokrácia kell. Kevesebb adminisztráció kell, kevesebb folyamat kell. Kevesebb eljárás kell. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb kolléga megérti, hogy eljön az ideje, amikor az Európai Unió saját forrásait jobban megnézzük, hogy mire költjük. Tehát ha a saját forrásainkról beszélünk, akkor az a központi kérdés, hiszen a tagállamok társfinanszírozása nem stabil. Most végezetül pedig szeretném elmondani, hogy helyes úton vagyunk, és együtt kell végigmennünk rajta. Van egy jó német szó, Waffenbruder, a fegyvertárs. Tehát fegyvertársak vagyunk. A bizottság, a számbevőszék és a kontszakbizottság hogy csökkentsük a hibahányadost, és hogy a lehető legjobbat kihozzuk a költségvetésből. Köszönöm. Hát megvan a saját véleménye a fegyver társaságról. Vón kolléga következő. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a számvevőszék képviselőjének és a biztos asszonynak is. Megint itt van a számvevőszék, aminek nagyon örülünk, és mi is olyan olyanná szeretnénk tenni az Európai Unió költségvetését, amely a lehető leginkább hibáktól mentes. Maga a hiba az ugye nem feltétlenül csalás, és a 12 ezer tranzakcióból, amit megvizsgáltak, tulajdonképpen 22 volt csalás gyanús. A hibák tulajdonképpen stabil szinten mozognak, vagy csökkennek, ez mindenképpen javulásnak tekinthető, úgyhogy vannak azért jó hírek ebben a számvevőszéki jelentésben. 4,4 százalék, ugye a hibahányados. hányados és hogyha megnézzük a 14. oldalt a rövid jelentésben, itt láthatjuk a hiba típusok, típusokat. Ez rendkívül fontos számunkra, hiszen hogyha ezeket a hibákat fel akarjuk számolni, akkor nagyon jó, hogy tudjuk, hogy milyen százalékban milyen hibák uh, fordulnak elő. A tizedik oldalon látható az audit megközelítés, ez megint a summary-ben, tehát amit tegnap este megkaptunk a, az összefoglaló jelentésben. Tehát a tizedik oldalon láthatjuk, hogyha csökkenteni akarjuk a hibákat, akkor rendkívül fontos az egyszerűsítés mind a nemzeti szintű, mind a regionális szintű auditorok számára. Az új programok, mondjuk a kohéziós politikában rendkívül bonyolultak, és jó lenne, hogyha ezekbe a programokba beépíthetnénk egyszerűsítési lehetőségeket, mint például a frontload payment, vagy pedig az elektronikus lehetőségek. Remélem, hogy ezek a jövő évben már valóságá válnak. És végezetül még egy megjegyzést szeretnék elmondani az eredmény alapú költségvetés kapcsán mérni kell az eredményt, hogyha eredmény alapú költségvetésről beszélünk, azzal egyetértek, amit a bizottság mondott, és az előadónk is mondott, hogy még azért némi pontosításra van szükség, hogy konkrétan mit és hogyan mérünk, tehát hogy mérjük az eredményt, az jó, azt kimondtuk, de némi részletre lenne szükség a számvevőszék és a bizottság részéről, hogy pontosan mi az eredmény, és hogy hogyan lehet ezt számszerűsíteni és mérni, és reméljük, hogy amikor majd kialakul, hogy pontosan hogy mérjük az eredményt, abban a vitába bevonják a mi szakbizottságunkat is. Esvesz asszony, vagy úr kap szót, két percre parancsoljam. Azok, akik már régóta dolgoznak ebben a szakbizottságban, mindannyian tudják, hogy ez a jelentés megtévesztően hasonlít az elmúlt évi jelentéshez, és az az előtti jelentéshez. Tulajdonképpen ez egy megfelelés alapú jelentés, mindig körülbelül ugyanazokat a szavakat találjuk a szövegben, mindig ugyanazt vizsgálják, és mindig ugyanazokat a hibákat tárják fel ezek a hibák mire vezethetőek vissza? Ezek a hibák arra vezethetőek vissza, hogy túlzottan bonyolultak a szabályok. Hát akkor valamit változtassunk ezeken a szabályokon. Nagyon összetett a szabályozási rendszer ugyanis, és ezzel kapcsolatban két dolgot mondanék el. Először is, mint mezőgazdász, vagy mezőgazdasági szakértő szeretnék hozzászólni ehhez a témához. A megreformált kap 15%-kal bonyolultabb, mint a régebbi kap volt, úgyhogy ez már önmagában véve hibákra ad lehetőséget. Tehát, amikor egyszerűsíteni szeretnénk, akkor ne fordulhasson elő az, hogy valamilyen jelentős terület reformja után ez a terület bonyolultabb lesz, mint régebben volt és a projekteknél pedig nézzük meg, hogy vannak-e olyan projektek, vagy olyan jellegű projektek, amelyek hibamentesek, és akkor ezeket ki kellene emelni, illetve azok a projektek, amik évről évre ugyanazokat a hibákat mutatják, azok még mindig ugyanolyan finanszírozást kapnak, hát valahogy akkor ezeket szankcionálni kellene, nem? és a költségvetésünk nem a danaidák kordolja, egyszer csak véget érnek ezek a lehetőségek, hogyha a pénzünkért több eredményt, több európai hozzáadott értéket akarunk létrehozni, akkor tegyünk is valamit. Örülök annak, hogy a bizottság szájából elhangzott az eredmény alapú költségvetés, de hát ezért valamit tenni is kell. Szeretnék egy megjegyzést tenni a parlament választott tagjainak, nem feltétlenül a számvevőszék elnökének, inkább a kollégáimnak. Amikor a Lisszaboni szerződés alatt dolgozik a parlament, akkor teljes együttdöntési eljárást kap, és itt vagyunk mi, a választott képviselők, tulajdonképpen mi költjük el a az adófizetők pénzét, az adófizetőnk minket választottak meg, hogy képviseljük őket, ezért véleményem szerint sokkal komolyabb ellenőrzési jogot kellene kapnunk, mert csak így tudjuk az európai polgárok nevében növelni az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. És az Európai Uniós intézményeken belül a pénz elköltésének a kultúráját kellene javítani. A következő volt ez kollega kettő percre. Köszönöm szépen a szót. Igen, tisztelt Kaldeira úr. Igen, tisztelt elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a jelentését. Bart képviselő és más képviselők is érintették azt, amit én szeretnék elmondani, nem vagyok itt régóta, de ez a vita már 2013 óta zajlik, és állandóan ismételjük önmagunkat. Ismételjük, hogy alacsonyabb hibahányadost akarunk, azt szeretnénk, hogy teljesítmény alapú költségvetés legyen, és hogy ez legyen sikeres. Szeretnénk egyszerűsíteni a szabályokat. Azonban úgy tűnik, hogy, hogy a dolgok nem mozognak olyan jól, ahogy kellene. Egy percen maradt, és most szeretném a következőt kihangsúlyozni. 150 milliárd euróról van szó. És ezt különféle prioritásokra szálljuk. Amennyiben a számbevőszékről van szó, a következőt szeretném elmondani. Európa 2020. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amely során figyelembe kell vennünk a menekültválságot, hiszen az megváltoztatja az európai tájképet. Meg kell változtatnunk a stratégiát. És újra kell gondolnunk bizonyos prioritásokat. Hogyha most nem hajtunk végre pénzügyi intézkedéseket, akkor nem fogunk tudni lépni. Hiszen a költségek növekednek, a probléma nem lesz kevesebb. És nem fogjuk tudni a költségvetéssel, a jelen költségvetéssel, a jelen módszerekkel megoldani a problémákat. És a parlamenthez ugyanúgy szólok, mint a bizottsághoz. És valami más is szeretnék kiemelni. Válságot élünk át, és megpróbálunk lépni a költségvetéssel, és igazából Vali úrnak igaza van. Ellenőrzésre van szüksége, és nyomonkövetésre van szükség. Néha gyorsan kell lépnünk, és elég gyakran elfelejtjük az ellenőrzés, a nyomonkövetés fontosságát. Tehát megnézzük, hogy milyen a hatékonyság, azonban ezt a jövőben sem szabad elhanyagolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, végezetül pedig a jelentéstevő felteszi a kérdését, és utána pedig átadom Kaldera úrnak a szót, tehát Martina. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes az elképzeléseiket hallani. Van néhány kérdésem, és nagyon konkrét leszek, és elmondom, hogy politikusabb, filozofikusabb is leszek. Hiszen arról van szó, hogy arról beszélünk, hogy mi volt a múlt, és milyen legyen a jövő. Tehát nem vagyok itt 17 éve, mint néhány kollégám, de Markó Vallival együtt, hogyha 17 év múlva is itt leszek, akkor nem szeretném ugyanezt a vitát hallani. Tehát igazából nekünk igazolás alapú politikára van szükségünk, és nem politika alapú igazolásokra. Tehát ez egy filozófiai dolog, és mindenképpen pragmatikus vagyok, üdvözlöm a számvevőszék jelentését, hiszen eh, politikusként eh, alapok, politikusként természetesen adatok alapján döntök, hogyha nincsenek adatok, nincsenek bizonyítékok, akkor semmit nem tehetek a jövő tekintetében. És ahogy ezt már elmondtam, kicsit vicces volt, de végezetül minden vicc komoly lesz. Tehát, eh, hogyha a főigazgatókkal beszélek, és a jövőről beszélnek, hogy hogyan szeretnék a jövőt javítani, akkor azt mondom a végén, hogy rendben van, de ne legyen a jövő a múlt. Hiszen a helyzet úgy néz ki, hogy eddig a jövő a múlt. Tehát megfelelő helyre kell helyezni a dolgokat. És most van egy kérdésem az alelnök asszonyhoz is. Tehát dolgoznak már a teljesítmény alapú költségvetést? A parlament ezt már többször kérte. Tehát ez egy intézmény közi munkacsoport, amelynek feladata az lenne, hogy a teljesítmény alapú költségvetést kidolgozza annak a módszertanát, és így tovább. Tehát szeretném megkérdezni, hogy hol tart ez a munka. És szeretném megkérdezni, hogy mit gondol azon aggályok tekintetében, amelyeket a tanács már említett ebben az összefüggésben. És milyen időkeretet ad arra, hogy kidolgozásra kerüljön a teljesítmény alapú költségvetés? Másodszorban, ez egy konkrét kérdés önhöz, a bizottság imázsa és a kommunikációja egy picit aggaszt, hiszen jó kommunikációról beszélünk, arról, hogy hogyan kommunikáljunk, és hogy az Európai Uniónak eh, hozzáadott értéket kell létrehozni, amikor a pénzügyi menedzsmentről beszélünk. De nem vagyok biztos abban, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy akkor éri el a legjobb imázsát, hogy eh, itt a 318-as cikk értelmében nem ad nekünk megfelelő vizsgálati eredményt. Ezt már a 2013-as mentesítés esetén is megemlítettük. De szerintem a bizottság nem ad magának túl jó imást, hogyha megtagadja ennek a kiadását. Két nagyon konkrét kérdés a számvevőszékhez is, hiszen érinti a jelentést, és a bizottsághoz is intézem a kérdést. Hallottam elnök úr felszólalásában néhány nagyon érdekes információt és a, a 76-os, 77-es oldalra utalok most. Itt a tagállamokról van szó, azokról, akik nem kérik a költségvetésből azt, ami jár nekik. És ez igazából 50%-ot ér el. És képzeljük el, hogy van négy tagállam, amely az európai költségvetésből még nem kért, és a kormányok 15%-a pedig így viselkedik. Tehát szeretném megkérdezni a számvevőszék véleményét, és szeretném megkérdezni, hogy a bizottság megfigyeli-e, hogy milyen felvevő képessége van a tagállamoknak, tehát hogy egyáltalán képesek-e lehívni ezeket a támogatásokat. Az utolsó gyors kérdésem aggaszt az, amit a 151. oldalon olvasok a jelentésben, tehát itt a számbevőzék egyik megjegyzése az, hogy 77 oldalon számszörűsítik a hibahányadosokat, a hibákat. Itt független könyvvizsgálók dolgoznak, tehát ők észlelik a hibákat, és hogyha azelőtt észlenék a hibákat, hogy elköltésre kerülnek a források, akkor szerintem csökkenthető lenne a hibahányados. Tehát itt szerintem 2,8%-kal alacsonyabb lenne a hibahányados. Nagyon aggódok, hiszen hol volt itt a bizottság, hol voltak a független könyvvizsgálók abban a pillanatban? Tehát, eh, hogyha felhasználhatták volna ezeket az információkat, tehát ez volt az utolsó kérdésem. Köszönöm, köszönöm szépen, és most eh, átadom Kalder elnök úrnak a szót very much, Madam Chair, and I would like to thank to all uh, um, honorable members that have made. Uh, köszönöm a szót, és köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Mindazok nevében mondom ezt, akik a számövőszék részéről hozzájárultak a jelentés kidolgozásához. Két kérdéskörre szeretnék koncentrálni és remélem, hogy ezzel a nagy részére ki tudok majd térni azoknak a kérdéseknek, amiket a tisztelt parlamenti képviselők feltettek. Az MFF félidős felülvizsgálata mindenképpen kulcsfontosságú pont, hogyha alapvető változtatásokat szeretnénk eszközölni abban, ahogy az Európai Unió költségvetését kezeljük. Itt a hosszú távú stratégiai prioritásokat is figyelembe kell venni, és azt, hogy a jelenlegi kifizetési sémák megfelelnek-e ennek, és amennyiben nem, hogyan kell ezeket kiigazítani, milyen további elemekre van szükség a költségvetés hatékonyabbá tételéhez. Stars képviselő elmondta, hogy rendkívül frusztráló a helyzet, hogy már itt van 17 éve, és nem nagyon látja, hogy történt volna valami. Hát én is itt vagyok legalább ennyi éve, és én úgy gondolom, hogy nem visszafelé kell néznünk, hanem előre. Komoly változásokra, alapvető változásokra van szükség, egyszerűsítésre van szükség. És természetesen mindannyian azon dolgozunk, hogy egyszerűbbé tegyük mindenki életét, és nem pedig bonyolultabbá. Úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy amikor döntéseket hoz, akkor az Európai Unió fő prioritásaihoz közelítsen. És természetesen ezek a prioritások nem kőbevésett szabályok, amiken nem lehetne változtatni. Juncker bizottsági elnök elmondta, hogy van tíz prioritása, és akkor ezeket felsorolta. A bevándorlók kérdése egyértelmű prioritás, akkor e mögé fel kell sorakoztatni egy finanszírozási forrást a jelenlegi MFF-en belül. És akkor megszületett ez a 3,4 milliárd, ha jól emlékszem, 7 évre nézve. Tehát fellépnek olyan sürgősségi esetek, amelyek gyors fellépést igényelnek, és akkor azonnal cselekednünk kell, gyorsan kell cselekednünk, és meg kell találnunk a megfelelő válaszokat. A jelenlegi rendszer ezt lehetővé teszi. Georgia elnök asszony is beszélt erről. Tehát, hogy mi megtesszük azt, amit meg tudunk tenni, de valahol a rendszer merevsége miatt egyszerűen elakadunk, és nem tudunk többet tenni. Úgyhogy csak úgy tudunk javulni és javítani, hogyha rugalmasabb rendszert hozunk létre de mi nem tudjuk a saját rendszerünket rugalmassá tenni, ezt a megfelelő döntéshozóknak kell megalkotni. Tehát mi már régóta kérjük, hogy adjanak rugalmasabb keretet, amiben hatékonyabban tudunk majd mozogni. Tehát egyértelmű célkitűzésekre van szükség, egyszerű szabályokra és megfelelő ellenőrzésre. De önök, akik a szabályokat hozzák, folyamatosan csak bonyolultabbá teszik őket. És mindannyian tudjuk, hogy a magas hibahányados egyik oka a bonyolult rendszer, a bonyolult szabályozási rendszer. Egyértelműen kimutattuk, hogy ez a hibahányados nem a kezelési módon, nem a menedzsmenten múlik, hanem azon a sémán, amin belül dolgozunk. Tehát maguk a kockázatok a rendszer bonyolultságában rejlenek. Valaki feltette a kérdést, hogy mely tagállamok követik el a legtöbb hibát. Természetesen megnézzük a teljes tranzakció volumenét, megnézzük azt, hogy hány esetben történt hiba, és a 61. oldalon, illetve a 62. oldalon láthatóak a grafikonokon ezek az eredmények. De nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy újra mutogassunk egy tagállamra, hanem inkább az a lényeg, hogy feltegyük magunknak azt a kérdést, hogy miért nem működnek általánosságban ezek a sémák, és hogyan lehetne ezt a hibahányadost egyszerűen eltüntetni és a szociális alap kapcsán láttuk, hogy az egyszerűsítés nagyon komoly kihatással volt a hiba hányadosra. Tehát ezt kell tennünk minden más esetben. A tagállami hatóságok, a tagállami auditorok mind uh, tulajdonképpen hibásak, hiszen nem tesznek meg mindent, amit megtehetnének a rendelkezésre álló információ alapján pedig az információ ott van. Nem fogok senkit bűnbaknak kikiáltani, inkább általánosságban mondom, hogy az információ rendelkezésre, amivel meg lehetett volna előzni nagyon sok hibát. Úgyhogy most már ugye a betegség bekövetkezett, ha mondhatom így, úgyhogy most egy erős antibiotikumra van szükség, hogy meggyógyuljunk ebből a betegségből. A pénzügyi vezetőknek teljes körű felelősségvállalásra van szükségük, ami azt jelenti, hogy maximálisan meg kell felelni a szabályoknak, mindent megtenni annak érdekében, hogy megfeleljenek a szabályoknak és elérjék az eredményeket. És hogy mit is akarunk ezzel, Pirinszki kolléga azt mondta, hogy egy kicsit ellentmondásos, amit itt mondunk. Hogy hogyan lehetne mindezeket a célokat egyszerre megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a megfelelő felhasználásra kell koncentrálnunk, tehát nem arra, hogy ha már van valamennyi költségvetésünk, akkor azt költsük el, mert van, hanem azt kellene nézni, hogy a költségvetés tulajdonképpen minden esetben beruházás. Tehát amikor a menekültekről beszélünk, akkor ez is egyfajta beruházás, hogy ezt a pénzt hogyan lehetne okosabban befektetni. Tehát a kockázatok felmérése és az ellenőrzés rendkívül fontos. A törvényhozóknak, a törvényalkotóknak is ezt kell nézniük. Tehát nekik is tudniuk kell, hogy valamennyi hiba mindig van. Tehát a nulla százalékos hibahányados elérhetetlen. Emberek vagyunk, mindenhol vannak emberek a rendszerben. Tévedni emberi dolog, az emberek tévednek, az emberek hibáznak, ez így van és így is lesz arra van szükségünk, hogy a törvényalkotók olyan döntéseket hozzanak, amelyekkel olyan rendszerek és olyan projektek jönnek létre, amelyek minimális pénzügyi kockázattal megvalósíthatóak, olyan kockázattal, amelyet a pénzügyi kezelők magukra vállalnak. Mondjuk egy védelmi költségvetési forrás esetleg más kockázattal bír, mint az a pénzösszeg, amit az Európai Uniós közalkalmazottaknak fizetünk ki fizetésként. De ennek az elosztása természetesen nem az auditorok feladatköre, hanem a jogalkotóké. És a másik pont, ami szeretnék, amire szeretnék kitérni, az a jelentéstevő kérdéséhez kapcsolódik. Tehát 2014 végén volt négy tagállam, a második fejezetben megtalálható az éves jelentésben, hogy melyik négy, tehát volt négy tagállam. amely képtelen volt felhasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket ennek a tagállamnak elkülönítettünk, és 15%-ot nem tudtak felhasználni. Megnéztük a tagállamoknak az átlagos abszorpciós kapacitását az egész 2007-2014-es időszakban, és tulajdonképpen valahol 75-77% között mozgott ez. És azok a tagállamok, amelyek az átlag alatt voltak, voltak olyan esetek, amelyek még a saját abszorpciós kapacitásuknak a 70 et sem érték el. Ez egy olyan elem, ahol a probléma gyökerét kell megkeresni. Tehát a tagállamoknak miért ilyen alacsony a felvevő képességük, és én erre utaltam már a bevezető beszédemben is. Tehát a problémáknak egészen a legeleire vissza kell menni. Amikor elindítottuk a programot 2007-ben, akkor teljes kapacitáson mozgott ez az érintett tagállam? Túlzottan bonyolultak voltak a projektek? Túlzottan bonyolult volt a rendszer? számukra nem alkalmas sémákkal kellett dolgozniuk. Tehát miért alakult ki az, hogy a tagállamok nem tudták ezt a társfinanszírozási rendszert maximálisan kihasználni? Tehát az országnak van egy felvevő képessége, és valóban aggályos, hogy bizonyos országoknál nagyon komoly különbség volt a kötelezettségvállás és a kifizetés között. és úgy tűnik, hogy ez nem javul, úgyhogy ez olyan probléma, amire mindenképpen ki kell térnünk. Már is befejezem elnök asszony, de még a rugalmasságról hadd szóljak néhány szót. Rendkívül merev a rendszer, merev a költségvetés, merev az MFF. Ezek valójában eszközök, amelyekkel eredményt kellene elérni. És ezek az eszközök nem köthetik meg az Európai Unió kezét, de mégis megkötik, mert nagyon merev szabályok vonatkoznak arra, hogy mire lehet pénzt költeni. Georgiáva biztos asszonynak azt tudom elmondani, hogy ha vissza kell nyernünk az európaiak bizalmát, akkor azokat a kérdéseket kell rendeznünk, amelyek az ő mindennapi életüket érintik, amik nekik fontosak hogyha ezeken a területeken nem tudunk a polgárok számára kézzelfogható eredményt hozni, akkor nem fogjuk tudni visszaállítani az elveszett bizalmat. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy itt lehettem, köszönöm a vitát, Lazarosz kollégám itt lesz, nekem most sajnos el kell mennem, ezért elnézést kérek. Elnök úr, köszönjük. Köszönjük a munkáját, a részletes ismertetést, és számítunk arra, hogy együttműködhessünk majd az egész eljárás során, hiszen nagyon fontos mindaz, amit a számvevőszék következtetéséből levonhatunk. Ha ebből nem vonunk le semmit, nem teszünk vele semmit, akkor igaza lesz a számvevőszék elnökének, a költségvetés az Európai Unióban nem lesz kellően hatékony, A az állampolgárok, az adófizetők pénzét nem fogjuk tudni megfelelően felhasználni. Köszönöm szépen! Most pedig Georgieva, alelnök asszonynak szeretném megadni a szót, hogy reagáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Kaldér elnök úr is. Köszönöm a munkáját és a válaszai egyértelműségét. Ez megkönnyíti a munkámat. Ennek mentén folytathatom. Elnök asszony igaza volt, amikor a teljesítmény, az eredmény kérdésében fordult hozzám, amikor azt kérdezte, hogy mi a fellépésünk. Elnézést kérek, hogy nem részleteztem az általunk tett fellépéseket. Ezek nagyon egyszerűek. Valóban a számövőszéknek igaza van, jogosan említi azt, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a teljesítményre, ez a múltban nem volt kielégítő, és pontosan ez az oka annak, hogy az új 2014 és 20 közti tervezési időszakban bevezettünk egy teljesítménykeretet, amely sokkal robusztusabb jelentéstételi kötelezettséget vezet be az elköltött forrásokról másodszorban miért összpontosít a költségvetésünk az eredményünkre, ez most elsődleges prioritása a munkájunknak, nem csak a költségvetés kialakítása, hanem a humán erőforrások felhasználása szempontjából is a bizottságban. Mit teszünk konkrétan? Először is az új keret különböző mutatókat hozott létre, ezek alapján jobban összhangba tudjuk hozni a forrásokat az elérendő célokkal. Az új időszak elején vagyunk. Kb. 2016-ban tudjuk már, valóban bemutatni azt, hogy egy új eredmény alapú költségvetési keret létezik. Már vannak olyan mutatók, amelyek arra utalnak, hogy ez működik. Már most nyomon követhetjük a kutatási projektekben való részvételt, a kutatók számára a munkahelyteremtést, azt, hogy az Erasmus Plus milyen hatást vált ki, hogyan teszi hogyan javítja a fiatalok alkalmazhatóságát az Erasmus Plus, de idő igényes ez, némi időt vesz igénybe, amíg valóban be tudjuk bizonyítani, hogy ez az új keret jobb. Van egy tartalék, aki jobban teljesít, több forrást kap. És ez majd a program végrehajtása során válik nyilvánvalóvá. Másodszorban létrehoztunk egy eredményalapú költségvetési munkacsoportot a biztosok bevonásával. Ez alapján különböző területeken egy, a fellépéseket egy koherensebb keretbe tudjuk szervezni. Ennek egyik akadálya, hátránya, hogyan ezt nyilván látják, hogy nem kötelezzük a tagállamokat arra, hogy ugyanezen mutatókat alkalmazzák. Tehát amikor a jelentéseket elkészítik, különböző kategóriákat alkalmaznak, de nehéz nekünk ez alapján összesítenünk a hatást, az eredményt, de ezeket az eredményeket nehéz összevetnünk. Ezzel tisztában vagyunk. A biztosok arra törekednek, hogy megvizsgáljuk, hogyan, tudjuk túllépni, hogyan tudunk túllépni ezen, akad, ezen az akadályon. Van egy intézményközi csoport, az előadó azt kérdezte, hogy mi történik ott. Arra ösztönözzük a tanácsot, hogy magas politikai szinten foglalkozzon ezzel a kérdéssel, bár szerintük ez egy inkább technikai eh, szintű eh, csoport. Szerintünk a csoportnak politikai iránymutatást kellene adnia, és eh, reméljük, hogy a parlament is hamarosan eldönti azt, hogy milyen minőségben vesz részt ebben a csoportban. Ha jól tudom, ezt a közeljövőben tisztázni lehet. Ami azonban bennünket illet, mi készen állunk. Megpróbálunk mindent az asztalhoz terelni, hogy részt vegyenek ebben a munkában. De köszönöm, hogy ismét felvetette ezt a kérdést, mert valóban fontos a csoport számára, hogy megkezdje a munkáját, ha valóban szeretnénk eh, befolyásolni a 2014 és 20 közti időszakot. Végezetül, de nem utolsó sorban említettem a, az eredmény eh, orientált eh, kultúrát. Kidolgoztunk programokat a személyzet számára is, hiszen az alapú költségvetés szempontjából ez mérvadó, de szeretnék óvatosságra inteni, főleg az Európa 2020 vonatkozásában három problémával kell tisztában lennünk. Először is a költségvetésünk a GNI 1%-át teszi ki, hogy a tagállamok miről döntenek, hogy mit tesznek a költségvetésük egészével, ez bizonyos értelemben az európai költségvetéssel is összefügg és befolyásolja, de nem várhatjuk el azt, hogy teljes mértékben összhangban legyen ez, hogyha maguk a tagállamok ezt a kigazítást nem hajtják végre. A prioritások végeznek, változnak, egy olyan világban élünk, amely állandó és radikális változásoknak van kitéve, éppen ezért az átcsoportosítások fokozottabban szükségesek, mint a múltban. És egy harmadik megjegyzésem is volna, még a legideálisabb helyzetben sem könnyű a hatást a költségvetés egy konkrét apró részének tulajdonítani, főleg amikor a programok több cél elérésére törekszenek. Ezt nem azért mondom, hogy ne tartsanak bennünket felelősnek, csak az általunk vitatott téma szempontjából ez fontos. Szeretném megválaszolni a menetrenddel kapcsolatos kérdést is. Az eredmény alapú költségvetés készítése szempontjából részletesebben ki fogjuk fejteni azt, hogy milyen időkereten belül milyen célokat kívánunk megvalósítani. 2016 közepére ez a közleményünk kész lesz. Továbbá egyetértek azzal, hogy valóban aggódhatunk a gazdálkodási hibaráta miatt, több mint kétszázalékos arány ezt indokolja, úgyhogy jogos a kérdés, hogy mi történik, mit teszünk. Részletesen elemeztük ezt a 2,8%-ot, ennek kb. 1,4%-a az auditálás államnak tulajdonítható, 0,6% pedig a nemzeti hatóságok által kiírt tendereknek tulajdonítható, és kb. 1% a bizottságnak. Tehát természetesen a figyelmünket arra kell összpontosítanunk, hogy mi idézi elő ezen hibákat. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy a tanúsító auditorok nem megfelelően dolgoznak, ami a bizottságnak tulajdonítható 1%-ot illeti, amikor ezt elemeztük, akkor arra következtetése jutottunk, hogy ez csökkenni fog, hiszen ez messze menően egy konkrét hibának tulajdonítható, ami a Horizon 2020 alatt nem történt volna meg. Ez a korábbi időszakban az hetes keretprogram alatt történt, orvosoltuk a hibát. Ennek kevesebb, mint fél százaléka tulajdonítható nekünk, de biztosíthatjuk, hogy megtesszük a szükséges lépéseket. Elhangzott egy kérdés a pénzügyi eszközökről is. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a források forrásokat elmozdítsuk, amennyiben nem kerül sor a megfelelő felhasználásukra. A 147-es cikk a pénzügyi költségvetésben rendelkezik erről, amikor az eszközöket kialakítottuk, kidolgoztuk, előre láttunk, kilátásba helyeztünk egy olyan mechanizmust, amely felhasználható, hogyha felborul az egyensúly. Tehát meghatároztunk egy felső határt, 25-33 százalékig terjed, tehát az előre ütemezett kifizetések nem használhatók fel arra, hogy kezeljük ezt a kockázatot. Egy másik kérdés is elhangzott. Most nyilván a labda mi térfelünkön van. Hát ennyit mondhatok igazából erről, mit teszünk. Nos, a figyelmünk két irányba irányul. Egyfelől segítsük a tagállamokat, és nyomást is akarunk gyakorolni rájuk, hogy megfelelőképpen járjanak el. Egyfelől a korrekciókat végre kell hajtani, Úgy gondolom, hogy eh, amikor eh, szúró fájdalom jelentkezik, akkor konkrét eh, intézkedésre van szükség. Azt hiszem, hogy a tagállamok akkor inkább hajlanak arra, hogy megelőzzék a hibákat. Nem merek erre megesküdni, de úgy vélem, hogy ez így működne. Természetesen ránk is nagy, ne, nagy nyomás nehezedik a DG Budgetnél dolgozó kollégák lesznek azok, akikre ez a munka vár. Másodszorban az egyszerűsítés. Ezt valóra kellene váltanunk, meg el kellene érnünk. Amikor a bizottságba érkeztem, akkor úgy gondoltam, hogy a számvevőszék egyértelműen fogalmaz, és így könnyebben kieszközöltjük, kiiktathatjuk a hibákat. Egyszerű a folyamat, de aztán a folyamat során mindenki megemlíti azt, ami számára fontos, és a folyamat végén sokkal bonyolultabbá válik minden, mint az egyszerűsítési folyamat kezdetén. És most teszünk egy utolsó kísérletet, Tudom, hogy Hogan és Kretu biztos nagyon komolyan veszik ezt. Mi pedig eh, minden tőlünk tehetőt megteszünk, hogy segítsük őket. Mi is támogatjuk a munkájukat. De hát majd meglátjuk a végén, hogy eh, majd amikor a tanács, a parlament és a bizottság összeül, meglátjuk, hogy hova jutunk el és itt visszakanyarodnék az intézményközi csoporthoz, politikai szinten kell, hogy működjön, politikai kötelezettségvállásra van szükség a működés érdekében. ami hibánk lesz, hogyha húzzuk az időt éveken keresztül, és aztán oda jutunk, ahova jutunk. Ami pedig a menekült problémát és az ellenőrzési rendszereket illeti, egyetértek, és ez nagyon sok álmatlan éjszakát okoz, ugyanis segítenünk kell a tagállamokat, de segítenünk kell azon országokat is, ahonnan a menekültek érkeznek. Fokozottabban kell őket segítenünk. Két új alapot hoztunk létre Szíria és Afrika számára. Vizsgáljuk az ellenőrzési mechanizmusokat, és amire proaktívan törekszünk, az az új technológiák felhasználása. Főleg amikor a kedvezményezettek megsegítéséről van szó. El kell juttatnunk a pénzeket, a forrásokat az egyénekhez, a családokhoz, és számunkra nagyon fontos a digitális készpénz bevonása ennek alkalmazására. Hogyan tudjuk a pénzeket úgy átirányítani, hogy bárki is érintkezzen velük fizikailag, így vissza tudjuk szorítani a visszaéléseket, és az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot is javítjuk. Az új technológiák nagyon nagy segítségünkre lehetnek, de úgy gondolom, hogy eddig nem tettünk meg mindent, hogy az elszámoltathatóságot javítsuk. Köszönöm, hogy ezt felvetették, valóban ez is egy prioritás kell legyen számunkra. Pirinszki úr említette a nemzeti megbízhatósági nyilatkozatokat, valóban jó lenne ebbe az irányba haladnunk. Eddig azt hiszem, hogy négy tagállam, három elnézést. Túl optimista voltam, csak három tagállam teljesített. Jó, hogyha együtt tudunk működni, és be tudjuk vonni a nemzeti parlamenteket is, hogy javítsunk ezen az arányon. Jó néhány előadó említette a felhasználás, a források felhasználásának kérdését. Kretu biztos asszony vezette a jobb végrehajtásról a munkacsoportot, ő vállalta át ezen csoport irányítását. Jövőre majd láthatja a számvevőszék, hogy komoly segítséget kaptak azon tagállamok, amelyeknél a felhasználási kapacitás korlátozottabb volt. Hiszen itt nem pusztán arról van szó, hogy hogyan tudják lehívni a forrásokat, hanem az is fontos, hogy ezeket hogyan használják fel alacsonyabb hibaráta mellett jó néhány képviselő egyébként olyan országból származik, ahol problémát jelentett ez. Az elnök azt említette, hogy a projektek egy negyede nem éri el a célkitűzéseket. Ennek egy aspektus az is, hogy nem minden projekt zárul le, és a jelentés, amely a célkitűzések eléréséről vagy el nem éréséről szól, csak a projektek lezárása után érkezik el, tehát remélhetőleg ez az egynegyed csökken majd, ami, ahogy lezárulnak a projektek, és hogy egyre több projekt zárul le. De valóban a helyzet az, hogy megpróbálnak gyorsan, megpróbálják gyorsan felhasználni a forrásokat, és így gyorsan költik el őket, és az a kérdés, hogy valóban mit érünk el, háttérbe szorul. Úgy gondolom, hogy ez nem lesz talán olyan jelentős probléma a jövőben, hiszen sokkal szorosabb költségvetési kontextusba kerülünk. csak a probléma az, hogy a berögzített szokásokat nehéz megváltoztatni, de továbbra is a célok elérésére kell törekednünk. Engem a jövőre nézve jobban agaszt az, hogy a célok változnak, és hogyan kezeljük ezt. Hogyan ítéljük meg azt, hogy ez indokolta vagy sem. Ez pedig azt kell mondjam, hogy egy fontos feladatot jelent számunkra. Ami az Európai Beruházási Bankot illeti, nos, a banknak megvan a saját mechanizmusa, de sajnáljuk, hogy a számbevőszék nem kapott hozzáférést. Egyeztetünk az Európai Beruházási Bankkal, remélhetőleg ennek a tárgyalásnak pozitív lesz a kimenetele, és jeleztük a számvevőszék felé, hogy komolyan vizsgáljuk ezt a kérdést. Végezetül pedig az FC a jelentés ezt nyomon követjük, folytatjuk. Tudomásul veszem az aggályt, amelyet kifejtett, nem tudok erre most konkrét választ adni, hiszen tudja, hogy ez nem a DG budget hatáskörébe, hanem a bizottság hatáskörébe tartozik, tehát utána járok és visszatérek majd erre a kérdésre. De biztosíthatom, hogy komolyan veszem ezt a kérdést. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a mély betekintést de nem kaptam választ arra, hogy mit tesz a bizottság, ha látja, hogy a tagállamokban nagyon magas a hibák aránya. Tehát ez a 2.8-as alatt említettem. Tehát itt nincsen változás az adminisztráció részéről. Itt van egy külön versenyképességi kategória, itt magasabb a hibahányados, és ezt a 2,8 százalékot megvizsgáltuk, aminek nem szabadott volna megtörténnie, és ezt írtam le akkor, amikor azt mondtam, hogy abban indulunk ki, hogy 35 könyvvizsgálóra koncentrálunk, hiszen tőlük jön a hibák 14 százaléka, és van bizonyos felelősségünk a bizottságban, hiszen 1% a bizottság tevékenységével függ össze. És akkor lebontottuk minden pontot körülbelül valamivel kevesebb, mint fél százalék, és úgy gondoltuk, hogy a szabályok megváltoztatásával elérhetjük ezt a célt, és itt egy fél százalék pont esetében kell konkrét intézkedéseket végrehajtani. Tehát elnézést kérek, itt az előadó kérdésére utaltam, de ön is említette ezt a kérdést ennek. Aztán köszönöm szépen. Most már az képviselőnek is utána a jelentéstevőnek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A széken bátorít minket az a tény, hogy üdvözölték az idei éves jelentést. Szeretnénk megköszönni pozitív megjegyzéseiket, ahogy már jelöltük korábbi alkalmakkor is, ez az első alkalom, hogy több hozzáadott értéket szeretnénk a jelentés az önök kezébe, a jogalkotó kezébe adni. De további információval szolgálunk, a hibahányados tekintetében, és folytatjuk a részletes vizsgálatot. És természetesen önökkel és az érintettekkel párbeszédben vagyunk. Tehát itt a hármas szakasznál az állampolgárok biztonsága az jövőre kerül terítékre. Tehát itt a hármas szakasz azért nem részleteztük, mert itt a korábbi programozás már megtörtént egy ideje, és viszonylag csekély méretű ez, tehát a polgárok biztonsága. Éppen ezért ezt most nem foglaltuk össze egy fejezetbe. Köszönöm szépen még egyszer bátorító szavaikat. Thank you very much. Köszönöm szépen és még jobban bátorságot meríthetünk, hogyha az ajánlásokat megkapjuk majd a mentesítési folyamathoz. Tehát fontos, hogy hogyan látja a számvevőszék a dolgot, és az ország specifikus ajánlásokban ország specifikus auditálási ajánlások vannak, és jó lenne, hogyha tényleg hozadott értéket is létrehozhatnánk. Köszönöm szépen, most pedig eh, a napirendi pontunk végére értünk. Tehát igazából nem szeretném most megnyitni a vitakört, és eh, ezzel a nyilvános ülésnek vége. Köszönöm szépen Georgieva asszony, hogy eljött. Köszönöm az összes kolléganőnek, kollégának, akinek már nem kell jelen lenni. Tehát koordinátorok maradjanak, és aki nem vesz részt a koordinátorok ülésén, azt kérem hagyja el a termet, tehát nyilvánvalóan foglalkoztat még minket ez az ügy. Köszönöm.